Eh, szeretném üdvözölni az összes megjelent kolléganőt és kollégát, azokat, akik itt vannak, és eh, szeretném üdvözölni tolmácsainkat. Tehát mindenkit üdvözlök. Igen, érdekes délután áll előttünk. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. Van egy-két apró változtatás a napirenden. Az ötös és a hatos pont, ha itt szóbeli állásfoglalás in, irányuló indítvány megvitatása van, tehát az ötös és a hatos összevonásra kerül. Ami a hetes és a nyolcasra vonatkozik, ez marad. Tehát ezeket is közösen fogjuk megbeszélni, és a tízes ügyről folytatjuk. A 11-es a Stockholmi program, és ezt holnap fogjuk megbeszélni, tehát ma a tízesig szeretnénk eljutni. Ezek azok az apró változtatások, amelyeket szeretnék most javasolni. Elfogadhatjuk a napi rendet? Jó, akkor úgy tűnik igen. Most pedig a szeptember elsőjei ülésünk jegyzőkönyvei megtárgyaltuk, és senkinek nem volt semmilyen kifogása. Tehát így a jegyzőkönyvet elfogadjuk. A hármas pont az elnök közleményei. Szeretném informálni a kollégákat, hogy Léna Mányárdi a titkárság részéről elhagyja bizottságunkat október 1-től, és átmegy a költségvetés ellenőrzési bizottságba. Az egész szakbizottságunk nevében szeretnénk Iliánának megköszönni a munkáját, és gratulálunk, és sok sikert kívánunk következő munkájához. A másik információ az, hogy a szakbizottság képviselőit eh, szeretnénk meghívni a külügyi bizottság és a fejlesztési bizottság eh, együtt tartott ülésére október 12-én lesz, eh, ez 6 és 7 óra között. Dr. Asra Vósz Migéro lesz jelen, ő az ENSZ képviseli, és az ENSZ részéről fog beszélni a nők jogairól. És így mindenki, aki szeretne jelen lenni, jelen lehet, tehát szeretném önöket most meghívni, azonban még írásban is szeretném elküldeni a meghívót, és ez pedig tehát remélem, hogy minél többen jönnek el a közös megbeszélésre. Most az első három pontot megtárgyaltuk, akkor tovább megyünk a négyes pontra. Ez pedig az Európai Parlament jelöltjeinek kijelölése a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének szakértői fórumára. Ez a mi kiváltságunk, hogy mi választhatjuk ki a képviselőket. A koordinátorok korábban már döntöttek arról, hogy hogyan válasszuk ki a képviselőket. És szeretném elmondani, hogy minden képviselő megkapta a lehetőséget, hogy javasoljon jelölteket a szakértői fórumra. És meg is kaptuk ezeket a javaslatokat. Szeptember 1-én a koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy hat jelöltet válasszunk ki, akit elküldünk a szakértői fórumra. Róluk szeretnénk ma dönteni, meghallgatjuk őket, meghallgatjuk, hogy milyen tapasztalataik vannak hogy eddig mit tettek a nemek közötti egyenlőségért, és hogy mit gondolnak, mivel járulhatnak hozzá a szakértői fórum sikeréhez. Tehát hat jelöltünk van, akikkel ma tárgyalhatunk. Úgy gondoltuk, hogy minden jelölt lehetőséget kap, hogy 10 perc alatt vázolja tapasztalatait, mit tett a nemek közötti egyenlőségért. Azt is elmondja, hogy mivel járulhat hozzá a fórum sikerére. Így mindenkit meghallgatunk, és utána kérdéseket is tehetünk a 10 perces expozé után. Tehát így mindenkit meghallgathatunk, megismerhetünk. Holnap pedig a koordinátorok döntenek, hogy a hat jelöltből kit válaszunk ki. Tehát így szeretnénk eljárni ebben az ügyben. Most pedig örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem az első jelöltet a szakértői fórumra, ő pedig Liz Kelly. Ő a nők és gyermekek elleni erőszakkal foglalkozik a londoni egyetemen. Üdvözöljük a bizottságukban, Kelly asszony, és most szeretném átadni a szót körülbelül 10 percre. Parancsolj! Aha, Okay. Thank you, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony és eh, tisztelt képviselők, és köszönöm, hogy lehetőséget kínálnak arra, hogy bemutatkozzam, és bemutassam a eh, jelöltségemet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének eh, szakértői fórumára. Azt gondolom, hogy az alapjogok a központi kérdései a nemzetközi egyenlőség politikájának, nem pedig marginális jogok. Az Európai Unió erről már tanúbizonyságot tett keretprogramokkal, a DAFNE programmal, illetve a jogszabály harmonizációs programmal. Továbbra is nagyon fontos referenciapont a nemek közötti egyenlőség intézetének az, eh, eh, a Női Jogi Bizottság munkája. Én kutató voltam éveken keresztül, eh, illetve oktató. Tavaly a globális indikátorokkal kapcsolatos tanulmányaimat fejeztem be, és kutatási, illetve politikaformálási munkát folytattam a nők elleni erőszak különböző területein, az otthoni, családon belüli erőszakot kutattam, illetve egyéb kérdéseket. Több mint száz projektet több mint száz projektet projektben dolgoztam együtt kollégákkal, és a, ezek között van a Daphne program is. Az NGO-kkal Európa szerte együttműködöm, illetve a kutatókkal, egyetemekkel. Olyan kutatásokat végzünk, amelyek a politika szempontjából rendkívül fontosak, és Számomra ez nagyon fontos, hogy a munkánkat, munkánk eredményeit fel tudják használni a gyakorlatban is. a gyermekvédelemben is nagyon fontos szerepet játszik a nők védelme, hiszen ez az első lépés a gyermekvédelem felé. a Nők Nemzetközi Bizottságának elnökeként együttműködtem nagyon sok NGO-val, amelyek 40 NGO-val, amelyek eddig nem működtek együtt egyébként, és ez egy új lépés volt. 1988 óta foglalkozom a női jogi tanulmányokkal illetve a gyermekek védelmével. Ez a kurzus a gyakorlati aspektusokat helyezi előtérbe, és próbál kézzelfogható eredményeket produkálni, hogy a politika fel tudjon lépni a nők elleni erőszak ellen. Mindez magában foglal különböző aspektusokat, akár a jelenlegi gazdasági válságot és az éghajlatváltozást is figyelembe vesszük. A nemek közötti egyenlőség politikáját meg kell újítani. Új kihívásokkal állunk szemben. Nem, nem régen különböző témák merültek fel, teljesen új témák, amelyekkel foglalkoznunk kell. A Nemek Közötti e, Esélyegyenlőség Intézete ezt ebben él lovas szerepet játszhat. A nők és a férfiak életére ugyanaz a kérdés különböző hatással lehet. Az innovatív nemek közötti egyenlőség politikája és megközelítés se teljesen új eredményeket produkálhat. Sokkal jobb ez, mint a kvótarendszerek például. amikor kutatásokat végzünk, akkor a mintáktól függően és az országoktól függően elmondhatjuk, hogy szinte minden nő ki van téve az erőszakos cselekményeknek legalább egyszer életében. Ez persze még hatványozódik, hogyha fogyatékkal élő nőkről van szó, őket sokkal jobban, ők sokkal jobban kivannak téve az erőszaknak. Mindannyian tudatában vagyunk, hogy a családon belül mennyire intimek a viszonyok, de erőszakra sor kerülhet a munkahelyen is, sportolás során, a turizmusban, a migráció területén. Emellett azt is tudjuk, hogy hogy a nőkre, illetve a lányokra milyen hatással van az erőszak, ez befolyásolja a tanulmányaikat, a munkavégzésüket, a szociális kapcsolataikat. Ez már elegendő ahhoz, hogy a nők elleni erőszakot központi témaként kezeljük. Emellett van egy másik aspektus is, az egyenlőtlenség, az erőszakos cselekmények egyenlőtlenséghez vezetnek. Az, hogy az erőszak csökkenne, ezt sajnos nem e, tudjuk előrejelezni, és nem e, erre adnak, e, nem látunk erre jelzéseket. Sajnos ennek az ellentéte igaz. A nők elleni erőszak az, az esélyegyenlőség felé vezető úton akár növekedhet is. Északi országokban, például Svédországban, ahol az esélyegyenlőségi mutatók kiválóak, sajnos azt látjuk, hogy az erőszak, nők elleni erőszak gyakran, ugyanolyan gyakran, vagy akár gyakrabban fordul elő, mint a hagyományosabb társadalmakban. Svédországban például több erőszakos cselekményre kerül sor, mint Németországban. Hogyha az esélyegyenlőségi politika nem szándékolt következménye az erőszakos cselekmények növelés, növekedése, akkor ezen el kell gondolkodnunk. Az Európai Unió és az Európa Tanács nagy hatással van az esélyegyenlőségi politikára elmondanám, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szexuális erőszak, ez ami a nők elleni erőszak leggyakoribb példája, ezt nem szabad elhanyagolni. Európa emellett a politikák végrehajtásában, esélyegyenlőségi politikák végrehajtásában rendkívül fontos szerepet játszik. Nagyon sokat tanulhatunk még itt. Az nők elleni erőszak tehát kulcsfontosságú kérdés, egyes országokban, egyes országokban a nők maguk szkeptikusabbak, mint a férfiak az esélyegyenlőséggel kapcsolatban. Az Euróbarométer azt mutatta, hogy a válaszadók 88%-a úgy gondolja, hogy az Európai Unió fel kell, hogy lépjen a nők elleni erőszak ellen. Azt gondolom, hogy a nők elleni erőszakban nagyon fontos, hogy legyenek aktuális, összehasonlítható nemzetközi adataink. És nagyon fontos, hogy önöket tájékoztatni tudjuk a legújabb fejleményekről, a tanulmányaink eredményeiről. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Liz Kelly. És akkor most átadom a képviseléknek a szót, hogy tegyenek fel Liz Kellynek kérdéseket. Tehát Bandika asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolóját, hölgyem. Ezeket a következő kérdéseket szeretném önnek feltenni. Először is, nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik, itt elsősorban erőszak témában. De mit tenne? Annak érdekében, hogy egy ilyen európai intézet létrejöjjön. Ön szerint milyen lépéseket kell tenni? Ugyanis mindig lesznek nehézségek, és hogyan gondolja ön, mik lesznek a nagy kívások az Európai Unióban a jövőben? Köszönöm, és rögtön átadom a szót Liznek, hogy megválaszolja a kérdést. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb nehézség az, hogy konszenzust érjünk el abban a tekintetben, hogy mi a nemek közötti egyenlőség. Legalább négy különféle keretrendszert ismerünk. És minden országban hasonló ez de az országok más és más politikai kezdeményezéseket, megközelítéseket alkalmaznak. Az első feladat az lenne, hogy nézzük meg, hogy mik a konszenzusos politika alapjai a nemek közötti politikában. A következő lépés az lenne, hogy megnézzük, hogy milyen akadályok, kihívások akadályoznak meg abban, hogy elérjük a nemek közötti egyenlőséget, és valószínűleg a kihívások minden térségben megvannak. Mindig az a nehézség, hogy a nemek közötti egyenlőséget elég gyakran a politikák szélére teszik, marginalizálják, nem központi. Az európai jogrendnek a központjában kellene lenni a nemek közötti egyenlőség, de nincs ott. Garantálni kell azt, hogy a nemek közötti egyenlőség a politikai gondolkodás központjában legyen. Igazából hiányzik a nemek kutatása, hiányzik a tapasztalat, Elképzelhető, hogy az Európai Unióban ez túlságosan nemzeti még. Köszönöm. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, és köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatát. A nők elleni erőszak tényleg sajnálatos módon elterjedt jelenség. Az Esélyegyenlőségi Intézet nyilván esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozik. Ön 30 éves tapasztalatra tett már szert az esélyegyenlőségi kérdésekben. Valószínűleg más politikai részterületeken is gyűjtött tapasztalatokat, például a nők a döntéshozási folyamatokban. E, esetleg e, ezekről is beszámolhatna nekünk, hiszen a e, bevezetőjében főleg az nők elleni erőszakról beszélt válasz. Arról fogok, azt úgy döntöttem, hogy a beszámolomban, a bevezetőmben arról beszélek, amiről a leginkább van tapasztalatom, de természetesen van más tapasztalatom is. A Női Nemzetközi Bizottságnak az elnöke voltam négy éven keresztül, és van -e egy projektünk, amely arról szól, hogy a nők készüljenek föl a helyi szinten a döntéshozásban való részvételről. Gyakran a nemzeti döntéshozásról beszélünk, a nemzeti vezetési, vezető szerepekről. Ez talán túl nagy lépés a nők számára, talán kisebb lépéssel kellene kezdeni a saját közösségeikben, a saját településeiken, helyi szinten, önkormányzati szinten kezdhetnék meg például a döntéshozásban való részvételt. Aztán célokat próbálunk kidolgozni arra, hogy a nőket mm, képessé tegyük a különböző testületekben való munkában. A nőknek nem kell választás választáson részt venniük, tehát sok olyan eset van, vagy példa van, amikor a nőknek nem kell megválasztatniuk magukat, és mégis részt vehetnek a döntéshozási folyamatokban nagyon fontos módok vannak arra, hogy hogyan lehet az esélyegyelőségi kérdést minden részterületen figyelembe venni. Minden nagyon fontos, hogy minden köztestületben, iskolákban, rendőrségen, hatóságoknál legyen esélyegyenlőségi program. És annak érdekében, hogy legyen e, esélyegyenlőségi program, ehhez egy kicsit a szervezést át kell alakítani számos területen és célokat kell kitűzniük maguk elé. Ennek az kezdeti fázisában vagyunk, de sikerült a nők elleni erőszakot konkrétan prioritásos területé tenni. Bauer, asszony, parancsoljon. Köszönöm. Egy kérdés még hozzátennék. Mit gondol mi lesz a jövő útja? Több jogalkotásra van szükség, vagy a meglévő jogszabályokat jobban kell alkalmazni, jobb környezetre van szükségünk, hogy megoldásokat találjunk. Mi lesz a, a jövő fősodra? Nem vagyok igazából az a személy, aki azt szokta mondani, hogy vagy, vagy. Valószínűleg eh, nagyon sok stratégiára lesz szükségünk, egy egész spektrumra. De úgy gondolom, hogy az embereket képessé kell tenni arra, hogy eh, a nemek közötti kutatásokkal foglalkozzanak. Az eh, embereket rá kell szoktatnunk, hogy kritikusan figyeljék a maszkulinitást. Ő az egyetemeken, az igazságszolgáltatásban. Miért van az, hogy a férfiak követik el a legtöbb bűncselekményt? Tehát a maszkulinitás szerves része a bűnözés? Különféle módon lehet erről elgondolkozni. El lehet gondolkozni azon, hogy hogyan csökkentsük a bűnözést. De a nem szerepet játszik benne. Meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, meg kell változtatnunk a kérdésfeltevési stratégiánkat. Bár el tudnám mondani, hogy van egy stratégia, és ez lesz a jövő útja, és az lesz a bölcsek köve, de sajnos attól tartok, hogy ez nem így van kipróbáltunk dolgokat, amelyek működtek, amelyek nem működtek, de mindig új dolgokat kell kipróbálnunk. Köszönöm. Nekem is lenne egy megjegyzésem és egy kérdésem. A megjegyzésem az lenne, hogy amikor nők elleni erőszakról van szó, akkor azt látjuk, hogy a bejelentett bűncselekmények száma magasabb, mint más országokban. Tehát említetted Svédországot, hogy viszonylag magas ez a szám. Lenne egy kérdésem is ehhez. Ez elképzelhető, hogy a különféle jogalkotási rendszerek következménye a tagállamokban? És lehet, hogy bizonyos országokban többen jelentik be a nők elleni erőszakot? elképzelhető, hogy ott jelentik be az erőszakot, ahol tudják, hogy van valamilyen segítség, megoldás. Tehát az, hogy bejelentik, nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott több az erőszak, hanem lehet, hogy azt jelenti, hogy több a segítség. Elég hosszú, tapasztal, hosszú évek tapasztalata áll mögötted, és örülnék, hogyha elmondanád, hogy hogyan látod például a szakértői fórumot, vagy egyáltalán hogyan látod a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetének a tevékenységét? Köszönöm. E-, explaining. Nos, a tudósok már régóta gondolkodnak ezen, hogy mi húzódik meg a mögött, hogy egyre több bejelentett eset van. Legalább négy dolgot kell itt megnéznünk. Az egyik az, hogy mennyire pontos mennyire pontosan jegyzik le a rendőrök, a rendőrség a, a bejelentéseket. Tudjuk, hogy vannak olyanok, akik pontosabban dolgoznak, vannak olyanok, akik nem. Aztán a jog igaza van, a jog, a törvények, a törvény hogyan határozza meg például a nemi erőszakot. Hogyha a nemi erőszakot szélesebb definícióval határozza meg, akkor több esetet jelentenek nemi erőszak alatt tehát nagy különbségek vannak a különböző definíciók között. Aztán a szándék arra, hogy bejelentsék a nők a szexuális erőszakot, és ez bizony összefügg azzal, hogy, hogy van-e segítség számukra, egyáltalán be tudják-e ezt jelenteni, tudják-e, hogy hol kell, tudják, tájékoztatták-e erről, tudatában vannak-e ennek, a média tájékoztatja a nőket erről. Úgy érzik-e, hogy, hogy, hogy hogy ezzel segítenek másoknak. Aztán a más kérdés, amit nem igazán tudunk, az az, az hogy különböző országokban valóban különböző szintű és különböző mértékű és különböző típusú erőszakos cselekményekre kerül sor. Van, aki azt mondja, hogy nem mindenhol ugyanazok a típusúak az erőszakos cselekmények, és ugyanolyan szinten fordulnak elő. Szerintem azért ez ennél összetettebb, de, de, de ezt nem tudjuk, ezt nagyon nehéz megmondani. Aztán az intézetnek a prioritásai. Azt hiszem, hogy a prioritás az kell, hogy legyen, két-két sínen mozgunk itt. Egyrészt az intézményi akadályokat meg, le, megszüntetni, leépíteni, amelyek a, a, az esélyegyenlőségi politika előtt állnak, útjában állnak. Általában az Európai Unióban, de konkrétan a a nemzeti parlamentekben is meg kell nézni ezt a kérdést. Valódi kihívás ez, az, hogy az esélyegyenlőségi kötelezettségvállalást felújítsuk. Vannak olyanok, akiknek ez nem prioritás. Aztán a másik dolog pedig az, hogy meg kell nézni, hogy melyek a legnagyobb kihívások a nők előtt. Közép és hosszú távon és ezeket e kell e, felvetni. Köszönöm, még két kérdésünk van. Az első Simanski úr, és a következő Kosta asszony. Tehát Simanski asszony az ő. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. E, Köszönöm szépen. Nagyon érdekelt az ön beszámolója és természetesen nagyon érdekel a maszkulinitás témája. Ez a felvetett téma ugye sok esetben a férfiakat is érinti. Ugye itt a nők jogairól beszélünk, de lehet, hogy lesz majd egyszer egy olyan bizottság is, amely a férfiak jogaival foglalkozik. Nos hát, szeretnék visszatérni egy olyan jelenségre, amelynek tanúi voltunk az utóbbi években. Nevezetesen az, hogy amikor a férfiak nevelnek gyermekeket, és ők vannak szabadságon. Tehát ami az esély és a nemek közötti egyenlőséget illeti, hogy tekint arra, hogy például egy férfi neveli a gyermekét, ön szerint Ugyanolyan fontos ez, mint az, ha egy anya neveli a gyermekét, vagy ez, ez egy kiegészítő tevékenység, amikor egy férfi teszi ezt meg, és ő, ő hagyja ott a munkáját mondjuk hosszabb időre? Én azt hiszem, hogy fontos lehet ez a férfiak számára is, azonban nem helyettesítheti az anyai nevelést. Én azt hiszem, hogy a célkitűzésünk az, hogy a gyermekek szülei, akik nem mindig, ugye, nem mindig egy férfi és egy nőt jelentenek, meg kell, hogy osszák ezt a feladatot. Ugye, tehát itt szülői szabadságról, nem anyasági vagy apasági szabadságról beszélünk. De vannak olyan területek, amikor is a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, tehát a jövedelmű kevesebb, és hogyha ezt nem tudják kompenzálni, akkor itt mindenképpen egy, egy gazdasági ö, jövedelem kiesés jelent az, a családok számára. Ugye a nők jövedelme általában kevesebb, mint a férfiaké. Hogyha nincs meg a esélyegyenlőség, a jövedelem egyenlőség, akkor mindenképpen együtt kell, hogy működjenek a szülők. Köszönöm Liszkelli a válaszokat. Az utolsó kérdést Kosta asszony teszi fel. Nagyon szépen köszönöm Kelly professzor asszonynak a beszámolóját, és gratulálok, hogy ilyen szenvedélyesen foglalkozik a nőkkel, az erőszakkal és a gyermekek kérdésével. Azt hiszem, hogy ez egy olyan intézet lehetne, amely egy konzultációs fórum lenne a nőket érintő kapcsolatok és egyáltalán témák terén. Jó lenne, hogyha ez az intézet a férfiakat is szolgálná, nem csak a nőket meg kell érteni, értetni azt, hogy mind a két nemmel fog foglalkozni, vagy foglalkozna ez az intézet. És mindenképpen a politikának is erre kell a hangsúlyt helyeznie. Számomra úgy tűnik, hogy a fórum tehát az intézet egyfajta konzultációs fórum lehetne, és mivel 27 tagállamról van szó, azt is figyelembe kell venni, hogy ennek az intézetnek az egyik feladata az lehetne, hogy összehasonlítsa a tagállamok adatait, statisztikáit, és hatékonyabban működhetnének esetleg a különböző intézmények egy ilyen konzultációs fórum jelenlétével. Tehát itt technikai, segítségnyújtási fórumról lenne szó. Erre nagyon nagy a szükség. Természetesen azt is ellenőrizni kell, hogy a tagállamokban hogyan is valósítják meg a mainstreaminget. Figyelembe kell venni a perspektívát, a jövőbeni aspektusokat. Ön nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik, és ismeri ezt a területet. Köszönöm. Köszönöm. Liz Kelly. Egyetértek, hogy abszolút mutatókban meg kellene egyeznünk. Tehát, hogy ne legyenek különbségek a fizetésben, a foglalkoztatásban, és így tovább. És minden országnak be kellene számolni erről. Úgy gondolom, hogy óriási kihívásról van szó, voltak az ENSZ részéről, az Európa Tanács, az Európai Unió részéről több mint két évtizede olyan igények, hogy jelentsenek az országok erről. Azonban az országok nem jelentenek erről, az enyém sem. Ez például egy olyan eszköz lenne, amely működne. Tudnunk kell, hogy mi a helyzet. És csak is így tudjuk a tényeket összehasonlítani. Néha annyira különbözőek a statisztikák a tagállamokból, hogy nem is ugyanazokat a dolgokat hasonlítjuk össze. Szükség van a mutatókra, de definiálnunk kell, hogy milyen mutatókat használunk, hogy össze tudjuk hasonlítani egymással az adatokat. Teljes mértékben egyetértek. Úgy gondolom, azt javasolnám, hogy szükségünk van ezen kívül még koncepciókra, amelyek tovább segítenek, hogyha a nőkről és a férfiakról beszélünk. Tehát beszélnünk kell a nemek közötti kapcsolatokról, nemek közötti rendszerekről, és nem, nem csak a nőkről vagy férfiakról kell beszélnünk, vagy csak az egyikről, hanem meg kell néznünk a kettőjük közötti kapcsolatot. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog lenne. Olyan nyelven kellene beszélnünk, amely nem ismeri a szükségtelen vitákat, mert egy szóval szól, egy nyelven szól. Tudja mi az, hogy nem. A bizottság nevében szeretném Liszkerinek megköszönni a bevezetőjét, és szeretném megköszönni a kérdésekre adott válaszokat is. Tehát köszönöm szépen! Most üdvözlöm Nikoletta Bicut, aki programkoordinátor a szociálpolitika terén Bukarestben. Üdvözlöm a bizottságunkban, és nagy érdeklődéssel várjuk előadását érdekel, hogy milyen tapasztalataid vannak a nemek közötti egyenlőség területén, mivel tudnál hozzájárulni a szakértői fórum sikeréhez. És uh, meghallgatjuk a, az expozét, és utána pedig a kérdéseket várjuk. Tehát átadom a szót. Hello. Uh, jó. Jó napot kívánok! bemutatkoznék ismét, nem fogok bemutatkozni ismételten, ugyanis az elnök asszony azt már megtette. Azzal ö, kezdeném, hogy elmondanám, hogy a nőjogi és emberjogi témában milyen tapasztalataim vannak ugyanis a roma közösség számára emberjogi aktivistaként működök. 91 ben Romániában elkezdtem ezt a munkát, belső konfliktusokkal foglalkoztam, aztán továbbiakban nemzetközi munkára tértem át. Néhány év óta már intenzív munkát végzek nemzetközi szervezetek és szociális mozgalmak területén. Román témákkal is foglalkozom többek között. 99-ben először az Európa tanács részére elő, elkészítettem egy jelentést a romák helyzetével kapcsolatosan. Ez az első ilyen típusú jelentés volt, amelyet el is fogadott a szakértők csoportja az Európa tanácson belül. Azóta, tehát mióta ez a jelentés tíz évvel ezelőtt megszületett, azóta én magam is követtem azokat az ajánlásokat, amelyeket lefektettem ebben a jelentésben, és nagyon is ragaszkodtam ezen ajánlásokhoz. Az ENSZ-ben is folytattam lobby munkát, konzultáltam NGO-kkal, különböző fórumokon vettem részt, a pekingi cselekvési platformmal foglalkoztam, a Peking 5 platformmal foglalkoztam, a romák mainstreamingével foglalkoztam a különböző fórumokon. ENSZ szintjén a, egy szakértői csoportnak voltam tagja, amely foglalkozik foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és ez a szakértői csoport a Dörbeni konferenciára készítette el a programját az ENSZ keretén belül. Ezután nagyon aktív van vettem részt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten belül elsősorban két területen dolgoztam, a roma szinti jogok területén, a kisebbségek jogaival foglalkoztam. Itt egy cselekvési tervet fogadtunk el a roma szinti témában valamint lobby munkát végeztem a, az emberkereskedelem ellen fellépő lobby munkát végeztem. Itt a demokratikus jogok védelméért felléptem a roma és szinti közösségek érdekében. Aztán kutatásokat végeztem a roma közösségen belüli emberkereskedelem terén nagy kampányt indítottunk az emberkereskedelem ellen. Természetesen nagyon aktív voltam a roma integráció évtizedén belül is valószínűleg tudják, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, mert nagyon sok tagállam vett részt ebben a kezdeményezésben, és mindenképpen az volt a célja, hogy integráljuk a mainstreaming területet is. Sajnos azonban a E, az cselekvési terv e, azonban nem igazán realizálódott, és elsősorban ennek a e, mainstreaming, gender mainstreaming része, tehát nem igazából realizálódott, valósult meg. Végül pedig itt az európai parlamenti munka, úgyhogy itt is lobby munkát végzek már évek óta. Itt elsősorban ugye 2006-ban az Európai Parlament elfogadott egy jelentést e, a meghallgatás után. Nagyon aktív munkát végeztem a meghallgatással kapcsolatosan is a Nőjogi Bizottságban a közép- és kelet-európai nők foglalkoztatásával kapcsolatosan volt egy meghallgatás, és ezt is előkészítettem. Aztán regionális kutatásokat végeztünk tíz ország részvételével a régióban a roma nők helyzetét tanulmányoztuk. Tehát van egy nemzetközi lobby tevékenységem is, és ezen túl fontos számomra a roma aktivisták, aktivista nők mobilizációja. A roma nők jelentős szerepet játszanak már egyre inkább a civil társadalomban, egyre inkább hallatják hangjukat. Koordináltam e, egy informális hálózatot 15 ország részvételével, valamint koordináltam különböző képzési tanfolyamokat, kutatásokat, ezen hálózat segítségével. Ez a hálózat nagyon aktív hálózat, és még mindig nagyon aktív, de informális szervezetről van szó. A román női lobbynak szintén tagja vagyok, és mind delegátus rendszeresen részt veszek az európai női lobby munkájában. E, ebben az évben is részt vettem. Tehát a roma nők mobilizálása európai szinten. Ez egy nagyon nehéz tevékenység, ugyanis a, az integráció nem nagyon könnyű. A roma nők jogait szerettük volna integrálni a gender mainstreaming területén. Ugyanis ez tehát a roma nők jogai ugyanolyan fontosak, mint az emberi jogok általánosságban. Nagyon aktív munkát végeztem a különböző roma női szervezetek szintjén, koordináltam ezt a munkát. Ez volt a e, ezek azok a tevékenységek, amelyek számomra leginkább kedvesek voltak, találkozhattam különböző mozgalmakkal, csoportokkal. A kezdetben persze nem volt könnyű ez a munka részének lenni ennek az egész mainstreaming folyamatnak. Hát nem könnyű mindig a roma nőkkel együtt működni és foglalkozni. Ami a szakértői fórumot illeti, az intézet szakértői fórumát illeti, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan időszakban valósulna meg, amikor ugye gazdasági válságban és a kormányok csökkentik a költségvetésüket. Ez lenne az első intézet, amelyet érintene a válság. Például én román példát tudok hozni, ugye, amely már feloszt latta az egy, a nő, nők és férfiak egyenlőségben foglalkozó csoportját a román parlamenten belül. Ebben a kontextusban, tehát ebben a politikai kontextusban, a jelenlegi gazdasági válság keretén belül ugye, az első ilyen intézet lenne, amely kihatna a marginalizált csoportokra és a nőkre is. Éppen ezért nagyon fontos napirendre tűzni ezt a témát, és a nemek közötti egyenlőségi intézetet figyelembe véve természetesen a jelenlegi realitásokat Európában itt nem csak e, ugye egy e, itt több típusú e, nőről kell beszélni, akik az Európai Unió területén élnek, nem csak egy típusról van szó. Annak ellenére, hogy, hogy a legutóbbi jelentés, tehát a nemek közötti egyenlőségről, amely 2008-ból van, rámutatott arra, hogy csökkent az egyenlőség 70-ről 40 százalékra, még mindig azt látjuk, hogy mm, nagyon sokan nem találnak a foglalkoztatás területén rendszeres munkát, éppen ezért össze kellene gyűjteni az adatokat, figyelembe véve például a korukat a nőknek, a legutóbbi jelentésekben ezt nem vették figyelembe, például a korszerinti megosztást. Horizontális adatgyűjtése van szükség a különböző csoportokhoz tartozó nők terén például az egy, gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy a migráns, bevándorló nők, területén látjuk azt, hogy nehézségeik vannak ezen nőknek, például a munkát találni, vagy a közösségükön belül is nehézségeik vannak, aztán az erőszaknak inkább ki vannak téve. Tehát ezek olyan aspektusok, amelyek amelyek eh, hát nem teszik könnyűvé az, az európai polgárok életét. Nos, hát azt hiszem, hogy akkor itt be is fejezném, de még azért azt hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos az Európa, ennek az Európai Intézetnek a szerepe a médiával való kapcsolatban, hogy a mandátuma az kellene, hogy legyen, hogy a szerepe az kell, hogy a sztereotípiákat lebontsa, és olyan modelleket hozzon létre, amelyek nagyon is különböző modellek, és elő kell segíteni azt, hogy a marginalizált nők helyzetét is javítsuk a média sok esetben csak sztereotípiákat tükröz. Éppen ezért nagyon nehéz munka áll előttünk. Nagyon sokat tettünk már idáig is a képzés területén, a média képzés területén, és így tovább. De azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne a továbbiakban továbbvinni ezt a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bicu asszony az előadást, most pedig eh, a bizottsági, a szójárók asszony jelentkezett kérdéssel. Nagyon szépen köszönöm ezt a bevezető expozét. Mindig eh, sokat segített nekünk, hogy megértsük ennek a témának a komplexitását. Soha nem volt időnk pontosan végigtárgyalni a roma nők helyzetét. Soha nem figyeltünk erre különösen, természetesen egymás közt nagyon sokszor szóltunk erről. De mit gondol, mi, mi a roma nők legnagyobb problémája? Tehát miben látja a férfiak és nők közötti problémákat, és miben látja a roma nők problémáit? Ezen kívül hogyan lehetne ezeket a dolgokat az intézményes kereteken belül jobban hangsúlyozni? Köszönöm, Járóka asszony, és most szeretném eh, átadni a szót, hogy válaszoljon a kérdésre Bicó asszony. Um, yeah, it's a, it's a difficult question. Nos, hát nehéz kérdést kaptam. Ezt meg, erre már tíz éve keresem a választ. Meg próbálom megtalálni a leginkább kiegyensúlyozott nyelvezetet, amelyben fogalmazok, eh, amikor, eh, meg, amikor ezekről a kérdésekről beszél, beszélek. Persze vannak belső eh, korlátok, de ezek nem egyformák minden roma csoportban, közösségben. Nagyon nagy a sokszínűség a roma közösségeken belül is. De, hogy megválaszoljam ezt a kérdést, Persze, beszéltem azokról a kihívásokról, amelyekkel szembenéznek a roma közösségek, és nemrégiben készítettem egy jelentést, a következő hónapban lesz ez elérhető a közszámára, a romániai roma közösségek előtt álló kihívásokra. Vannak olyan közösségek, amelyek extrém szegénységben élnek. Közép- és Kelet-Európában a városi integrált közösségeket találunk. és ezek részben szegregáltak, tehát a lakóhelyüket tekintve szegregáltak a más többi lakosság részéről. Elvesztett, részétől elvesztették a saját kultúrájuk elemeit, nem beszélik a saját nyelvüket és a szokásaikat nem ismerik. Ők a Európa feketéi. Nincsen semmilyen kulturális hátterük, nincsen kulturális szokásaik, nincsenek kulturális kapcsolataik nagyon fontos probléma ez, hiszen vannak olyanok, akik kölcsönöznek ezeknek a roma közösségeknek, és ők aztán függővé válnak e, ezektől. Hogyan tud szembenézni az esélyegyelőségi intézet ezzel? Hát Vannak olyan kérdések, amelyek más közösségeket is érintenek, tehát a többségi közösséget, de különböző példákat látunk. Olaszországban például meggy- meggyilkolt, egy fia- meggyilkolt egy fiatal nőt az apja, becsületbeli gyilkosságra került sor, ez nem, ez, és ez nem a roma közösségben történt. Tehát vannak példák itt is és ott is. Tudom, hogy ezeket a kérdéseket fel kell vetni. Itt az ideje, ideje annak, hogy a politika területén is elemezzük a nemzeti politikákat, és nézzük meg, hogy a tagállamok az esélyegyenlőséget, minden nőre kiterjesztik-e, akik a állampolgáraik. Hiszen, hogyha csak néhány esetre figyelünk oda, néhány kérdésre, akkor ezek közvetett módon akár negatívan is hathatnak más csoportokra. Gondolok itt a 2010-es évre, a szegénység és kirekesztés elleni harc évére. Itt nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszol az esélyegyelőségi intézet. Itt ugye a nők kirekesztésére is sor kerül, erre külön oda kell figyelni, akár a közösségükből kirekesztett nők kérdését is föl kell vetni. Köszönöm. Köszönöm. Záborská asszonynak adom át a szót. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bitu asszony, nagyon jól emlékszem én önre. Ön már volt itt nálunk a szakbizottságban. Szeretnék köszönetet mondani önnek a, és gratulálni önnek a, a bemutatkozásához. A bemutatkozó előadása azt mutatja, hogy hosszú évekre visszanyúló tapasztalatai vannak az egyik legnehezebb területen, amely itt most foglalkozunk. Ezek a kérdések összefüggnek a szociális kirekesztéssel, egészségügyel, foglalkoztatással, szegénységgel. Nagyon-nagyon sok kérdés merül itt tehát föl. Azt hiszem, és ez részben már elhangzott az előadásában, de azért visszatérnék erre a kérdésemmel. Mit gondol, mi a feladata az Esélyegyelőségi Intézetnek? Információgyűjtés különböző tagállamokból, ezeknek az elemzése és bemutatása, akár a médiában, vagy írásos formában. Vagy azt gondolja esetleg, hogy az esélyegyelőségi intézetnek inkább az aktív stratégiai politika előkészítésében van szerepe az esélyegyelőség terén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Záborszka asszonynak, és akkor most megadom a szót Pitu asszonynak, hogy válaszoljon a kérdést. If it would be like after my heart would be both. Köszönöm szépen, a szívemből beszélt. Azt hiszem mind a két feladat nagyon fontos. Amikor elolvastam az Esélyegyelőség Intézet feladatait a ennek a listáját, Azt hiszem, hogy az esélyegyelőség Intézetnek nagyon fontos szerepe van az adatgyűjtésben, ennek a közszámára való hozzáférhetővé tételében, de vannak persze más indikátorok, politikai mechanizmusok. Ugye az Eurostat nagyon sok adatot gyűjtött már, tehát erre van már intézet, és vannak más szociális módszerek és indikátorok, amelyekkel adatokat lehet gyűjteni. És ezek az európai intézményeket és a nemzetállamokat, tagállamokat abban segítik, hogy jobban megértsék, hogy mi a valóság, mi a helyzet. Néha, amikor bizonyos irányelvekről olvasok, végrehajtásról, jelentésekről, az a benyomásom, hogy hézag van, a rendelkezések között, rendelkezések között egyik oldalon, és a valóság között a másik oldalon. Sajnos én a valósággal minden nap konfrontálódok a munkámban. Fontos lenne az esélyegyenlőségi intézetnek, hogy gyűjtsön adatokat, persze, és állítsa ezeket rendelkezésre nem, független szervezeteknek, intézeteknek, nemzeti hatóságoknak. Ami a politikákat illeti, a politika alakítását illeti, itt fontos szerepe lesz az intézetnek, hiszen elemeznie kell, és ajánlania kell metodológiát. És a feladatai között tehát ez is szerepel. Tehát szerintem az esélyegyelősségi intézet ebben játszik fontos szerepet. Meg kell nézni, hogy az újonnan csatlakozott országok valóban tényleg végrehajtották-e az esélyegyenlőségi rendelkezéseket. 2007-ben csatlakozott országokat, ha megnézzük, ugye nyomás alá kerültek, hogy fogadjanak el diszkrimináció ellenes és esélyegyenlőségi törvényeket, és ez nem a politikai, nem, a, nem az országokban meglévő politikai akarat eredménye volt, hanem kritérium volt, amelyet be kellett tartani ahhoz, hogy csatlakozzanak a tagállamokhoz. Jó, oké, el, rendben, elfogadtuk ezeket a e, törvényeket, igen, vannak intézményeink, van antidiszkriminációs politikánk, van esélyegyenlőségi politikánk, de most jön el az a pont, amikor meg kell nézni, hogy ezek a politikák valóban egy politikai osztály szándékát tükrözik el, és ha nem, akkor ez probléma. Mert akkor, hogyha ez nem így van, akkor nem lesznek hatékonyak ezek a politikák. Köszönöm szépen, Bicu asszony. A bizottság nevében szeretném megköszönni a bevezetőt és a kérdésekre adott válaszokat. Köszönöm, hogy itt voltál a bizottságunkban, és sok szerencsét! Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem Ginevra Conti Odorisio asszonyt, aki történelem és politika elméleti professzor a Római Egyetemen, ezen kívül a Nőkutatási Nemzetközi Intézet történelmi és társadalomtudományi részlegének a vezetője, és politikai kérdésekkel is foglalkozik, illetve ezek összefüggéseivel. Üdvözöljük a bizottságban, akkor szeretnénk 10 percre átadni a szót. Bemutathatod, hogy uh, hogyan látod a férfiak és nők közötti egyenlőséget, és hogy uh, azt is szeretnék hallani, hogy hogyan járulsz hozzá a szakértői fórum sikeréhez. Utána pedig, ahogy eddig is a képviselőké a szó. Tehát akkor szeretném most átadni a szót. To speak in French, okay? Akkor francia nyelven beszélek, ahogy mondta elnök asszony, politikai elmélet, politika elmélet történetet tanítok, ahogy ön is említette. Amikor elkezdtem a karrieremet, még nagyon nehéz volt ez a terület. Szeretnék néhány dolgot elmondani annak érdekében, hogy megértsék, hogy hogyan is szeretnék hozzájárulni az Európai Intézet munkájához. Mikor politikai, el, politika elméletet kezdtem el tanulni, akkor még ugye hagyományosan tanították ezt a területet, és semmiféle helye nem volt a nőknek ebben az ágazatban. És akkor engem elkezdett érdekelni az, hogy a férfiak mit is írtak a nők helyzetéről a társadalomban. És elég nehéz volt a kapcsolatom a kezdetekben az egyetemi körökkel. Ugye akkor az egyetemi körök nagyon is az ideológia mentén működtek. De elkezdtem a kutatásokat, létrehoztam egy módszert, hm, erről most nem akarok beszélni, de csak jelezném, hogy így kezdtem a pályámat, a karrieremet a modern állam jogászairól írtam például könyvet, tanulmányoztam az elméleti dolgokat is, a 17.-18. századi, századi jogászok elméleteivel kezdtem el foglalkozni, de sajnos magamra maradtam, ugyanis a feministák sem akartak igazából elfogadni ugyanis nem fogadták el azt, hogy politikával foglalkozom, és megpróbáltam megmutatni a nőknek, hogy hogy ez, ezt el kellene fogadni, mert nagyon fontos szerepet játszhatnak a nők a politikában, a jogban is. A nők azonban inkább a magánszférában működtek, ugye a családban. Tehát elindultak a kutatásaim, aztán azt láttam azt, hogy nagyon sok nő tanult. Nagyon sok nő igenis elkezdte a hagyományos helyzetét kritikai szemmel nézni. Tehát elkezdtem én is tanulmányozni a nők és a, és a férfiak politikai helyzetét. Foglalkoztam a nők jogi diszkriminációjával. És így köteleztem el magam amellett, hogy átadjam a tudásomat, hogy az egyetemen ott maradjak tanárként. A nők ugye sokszor azt mondták, hogy nem adják át nekik a, a férfiak a tudást. Én 1985 óta tanítom a nők helyzetével kapcsolatos problémákat, de mind ezen dolgok ellenére el kell mondanom azt, hogy nem álmodom, nincs álmom, hanem inkább azt látom, hogy az egyetemisták, akik kijönnek az egyetemekről, még mindig nem tudnak semmit a nők helyzetéről nem ismerik a történelmi aspektusokat, és nagyon-nagyon nehéz alkalmazni a ö, nők és a férfiak közötti egyenlőség politikáját, mert egész egyszerűen nem ismerik a helyzetet. Itt nem ideológiáról beszélek, mert vannak nagyon érdekes területek. Én a, arról beszélek, hogy a nők hozzáférhetnek-e a szociális, társadalmi, demokratikus jogokhoz, és még min, ez még mindig nincs így. Tehát még mindig nagy a megosztottság, mint hogyha a társadalom fele nem osztaná ezeket a ö, ö, jogokat. Ugye ö, Olaszországról beszélünk, és igenis mindig el kell mondani, hogy mennyire fontos azon nők szerepe, akik hozzájárultak az olasz egység megalakításához. És most fogjuk majd az olasz egység évfordulóját ünnepelni. Mennyire fontos volt a női emancipáció, ugyanis ez az európai történelem része. Tehát ezek ezekkel a dolgokkal foglalkoztam az egyetemen. Aztán nemzetközi európai kutatásaim is vannak. 84-ben elindítottam egy angol és francia és finn csoporttal egy munkát, egy jelentést adtunk ki az európai nők részvétele a politikában. Ez volt a jelentésünk címe, ez egy referencia jelentésé vált, nagyon fontos szerepet játszott a továbbiakban. Aztán egy szakértői csoport alelnöke is voltam. Ez a csoport a nők oktatásával foglalkozott Európában. Ez a csoport is kiadott egy dokumentumot, és ebben a dokumentumban ba bevettük azt, hogy a paritás európai érték. Ugye tudjuk az 1789-es nyilatkozatnak mi is a tartalma, de mi is kimondtuk azt, hogy a paritás egy európai érték, hogy fontos egy olyan társadalmi modellt létrehozni, amelyben a nők részt vesznek a különböző területeken, a politikában is, és ez még mindig nincs így a mai nap, napig. Fontos volt tehát ezt kimondani. Itt van mellesleg ez a jelentés a táskámban, megmutathatom önöknek, hogyha ez érdekli önöket. Tehát ebben a jelentésben azt is kimondjuk, hogy mennyire fontos az egyetemi kutatás a nők helyzetéről. Ugyanis, hogyha nincs kutatás, ha nincs tudományos kutatás ezen a területen sem, mint más területeken, mert rá kell mutatni, hogy nagyon fontos ez. Például még mindig írnak Machiavelliről, már ugye több évszázad óta még mindig kutatják Machiavellit, de a nők helyzetének a történetéről kutatásokat találni, hát nagyon-nagyon nehéz enciklopédiákban semmit nem találunk a nők helyzetéről. Éppen ezért fontos, hogy a kutatásokba igenis investáljunk, hogy legyenek olyan kutatások, amelyek kimondottan a nők helyzetével foglalkoznak. Ez még mindig egy szakadékot jelent. Na most, mit tehetnék majd az intézet érdekében. Most erről szeretnék néhány szót mondani. Ugye, Európa ö, a történelmében ugye első alkalommal foglalkozik a paritással. És az ilyen típusú ö, tanulmányok legitimitása növekszik egyre inkább. Ugye, ahogy elmondtam, nagyon sok mindennel foglalkoztam egyetemi szinten, sőt, egy doktorátusi tanfolyamot is elindítottam mm, ezen a területen, tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam. Úgy gondolom, hogy én sem tudok majd csodát tenni, de nagyon sokat tehetnék az intézet munkájáért is kultúra területén, a kommunikáció területén, az esélyegyenlőség területén, ugyanis teljes mértékben osztom ezeket a programokat. Úgy gondolom, hogy a konkrét kapcsolat a különböző intézményekkel szintén nagyon fontos objektív adatokra lenne szükség. Itt nem az ideológiai vagy politikai vitákról szeretnék beszélni, itt adatokról, konkrét adatokról, mint amikor ugye mondjuk az európai történelmet tanulmányozzuk, és valaki nem tudja, hogy a francia forradalom mikor is történt, vagy az olasz történelemre eh, vonatkoztatva eh, nem tudnak bizonyos adatokat, vagy eh, tudni kellene, hogy mikor indultak be bizonyos folyamatok, vagy bizonyos törvényeket mikor is fogadtak el, mikor indultak bizonyos tevékenységek, és így tovább. Mikor kezdtünk el beszélni például az esélyegyenlőségről, a nők és a férfiak közötti egyenlőségről, a gyermekeket egyedül nevelő apák kérdéséről. Tehát nagyon-nagyon sok témában indíthatnánk kutatásokat. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a, nők mikor kaptak először politikai jogot, hanem az egész demokratikus történelem fontos, hogy foglalkozzon ezzel a témával, ugyanis a nők a társadalom felét jelentik. Nem tudom, hogy folytathatom-e még, vagy, vagy nem, de ha kérdéseik vannak, akkor válaszolni fogok. Köszönöm szépen, és mielőtt átadom a szót a képviselőknek, szeretnék megjegyezni valamit. Meg vagyok győződve arról, hogy sokan eh, szeretnének részt venni abban, amit vázolt a jelentésben. Akkor szeretném Pavanova asszonynak átadni a szót, parancsoljon. Egy pillanatig eh, várunk, tehát megnézzük, hogy működik-e a tolmácsolás. Rendben van? Okay. <laughs> Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadása. Különösen nagy hatással volt rám a politikai és történelmi háttér, demokratikus háttér. Múlt héten, ez eh, szombaton volt egy nagy eh, konferencia Rómában, eh, esélyegyenlőségi konferencia. Különböző etnikai hovatartozású nők vettek ezer részt, 14 etnikai csoport képviseltette magát. Ez nagyon jó gyakorlat, a jövő év végére fehér könyvet szeretnének kiadni, hogy ebből jó mm, példákat vonhatunk le, és jó gyakorlatokat alkalmazhatjuk itt a parlamentben is, vagy akár az Esélyegyelőségi Intézetben, és ön szerint hogy ez hogy fog működni? Köszönöm. Köszönöm. Akkor átadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésre. Elnézést kérek, tehát azt mondtam, hogy nagyon érdekes az, amit elmondott, hogy igen, követhetjük ezt a vonalat, és én úgy gondolom, hogy nem szabad csak olyan ágazatokra korlátozni magunkat, amelyek a legfontosabbak. Számomra a nemek politikája egy bonyolult politika. Ez minden területet érint, gazdasági, szociális területet. De ami mindidáig hiányzott, az az, az átadás. Ugyanis itt nem csak a nők helyzetéről van szó, itt a demokráciáról van szó. Olyan alap adatokra van szükség, amely, amelyeket mindenki meg tudna osztani. Nem tudom, hogy jól fejezem -e ki magam. Köszönöm. Kosta asszony kap szót. Conti Odorizio professzor asszonyt üdvözlöm természetesen. Nagyon ismert olasz docens a professzorasszony a Római Egyetemről, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt találkozhatom vele, és nagy érdeklődéssel figyeltem a szavait a történelmi kutatásról, a demokrácia történelméről, a nők részvételéről ebben az egész folyamatban, az esélyegyenlőségről, és így tovább. Én azt szeretném megkérdezni öntől, mivel nagyon nagyok a tapasztalatai, de hogy utalt arra, hogy ennek az intézetnek a célkitűzései között ugye vannak parlamenti, lennének parlamenti képviselők is, vagy pedig a különböző tagállamok különböző intézményeiből is jönnének esetleg dolgozni ebbe az intézetbe. Ön hogyan látja, hogy hogyan lehet konkrét politikákat megvalósítani ebben az intézetben? Köszönöm szépen képviselő asszonynak, aki egy nagyon elkötelezett asszony, nagyon régen ismerem már őt. Köszönöm a kérdését. Ez lehetővé teszi, hogy néhány olyan dologra még utaljak, amit már amit elfelejtettem elmondani. Tehát mit is várunk ettől az intézettől? Hát itt nem azt várjuk, hogy most ugye a spanyol viaszt feltalálja ez az intézet nem. Figyelembe kell venni, hogy Európában mivel is foglalkozzunk. Én már két európai kutatásban vettem részt, két olyan találkozón vettem részt, amelyen minden tagállamból ott voltak az egyetemi képviselők, Párizsi, a Párizsi Egyetem szervezte meg ezeket a találkozókat, és a nemek kérdésével foglalkoztunk. Itt semmiféle elméleti spekulációról nincs szó. Itt egész egyszerűen minden egyetemen meg kell határozni a politikát, 30 éve folynak ezek a kutatások, és azt szeretnénk, hogy együtt maradjanak ezek az eredmények, hogy ne szórodjanak szét. Léteznek már egyetemi hálózatok, amelyek segítséget nyújtanak a különböző országoknak is. Tehát egyetemi szinten lehetséges az, hogy valódi innovációval éljünk a kutatás terén. Én nem fogadom el azt, hogy az, a jogi egyetemről, vagy a gazdasági egyetemekről oly úgy menjenek ki egyetemisták, hogy semmit, de semmit nem tudnak a nők helyzetéről, a nők ö, jogairól. Tehát az új ö, jogszabályokat hogyan tudják alkalmazni, hogyha teljes mértékben ö, egyszerűen semmit sem ismernek, nem tudják, hogy mi miért történt, milyen volt a nők helyzete a történelem során, és így tovább, hogy miért van szükség egyáltalán esélyegyenlőségre. Például Európában ugye szükség van különböző jelentésekre a nemekről. Most arra lenne szükség akkor, tehát, hogy az orvos egyetemen, a közgazdaság egyetemen, a jogi egyetemeken, ahol igenis foglalkoznak ezekkel a témákkal, mint az én egyetememen, a Róma 3-as egyetemen, ugye foglalkoznak a témával, de hát mindössze egyetlen egy ö, képzés, ö, kapcs, képzés van a nők helyzetéről, de az egyetemisták, például a jogi egyetemről, vagy a közgazdasági egyetemről úgy jönnek ki, hogy semmit, de semmit nem tudnak. És ez számomra egész egyszerűen tűrhetetlen. Úgyhogy elháborodok, de ez tűrhetetlen. Értjük ezt a mérget. Én is feltennék egy kérdést így van, nagyon fontos a kutatás jelentősége, hiszen a kutatás mutatja be a nők helyzetét, a nők történelmét. Tehát ezen a téren mindenképpen előbbre léphetünk. Hiszen, eh, hogyha a történelemre visszatekintünk, abból nagyon sokat tanulhatunk a jelen és a jövő számára is. Egy kérdésem azonban lenne, hogyan látod azt, hogy a tudományos kutatást bővíteni kell, hogy a nők helyzetét jobban bemutassuk. Tehát hogyan lehet a tudományos kutatások eredményeit felhasználni abban a tekintetben, hogy bizonyos pozíciókat jobban kidomborítsunk a nemek közötti egyenlőség politikájában. Tehát hogyan gondolod? Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kérdést is, és köszönöm a támogatást is, amelyet öntől kaptam, ugyanis fontos megérteni, hogy a demokrácia történetének tartalmaznia kell a nők történetét is. Ez számomra alapvető. Éppen ezért azt mondtam, hogy fontos, hogy a kutatást a politika is támogassa. Ugye, ahogy mondtam, doktorátusi képzést is folytatok. Van egy olyan hallgatóm, aki nálam doktorál. Nem tudom, hogy mi lesz a jövője ennek a hallgatónak, hallgatónőnek, ugyanis a kutatásokat még mindig nem fogadják el az én egyetemen, men sok esetben egész egyszerűen mm, nevetnek rajtam a kollégák, azt mondják, hogy egy fanatikus feminista vagyok, pedig hát nem vagyok az, megpróbálok az én saját területemen maradni, a kutatás területén. Ugye szeretném megmutatni önöknek az antológiámat, amit nemrég jelentettem meg, amelynek a, az a címe körülbelül, hogy folyamatosan vagy folytatva valamit. Tehát itt e, e, megpróbálok pozitív feminin modelleket bemutatni. Kislányt például, aki nézi a televíziót, és mit lát? Látja a szép nőket, a szép dekoltással, délután négy órakor, és azt fogja hinni, hogy erről van szó, ez a nő. Nem, nem erről van szó, a női méltóság nem erről szó, szól. Pozitív modelleket kell adni a kis, kis gyermekeknek is. Tehát itt nagyon rendkívüli nőket mutatok be, a, akik a történelm során fontos szerepet játszottak. Nem tudom, hogy itt van-e a hölgy, aki be tudná hozni a könyvemet, szeretném önöknek bemutatni. Ez a, ez a könyv egy európai modell is lehetne. Melesleg nem csak nőkről van szó, ugyanis a nők története az nem csak a nőkről szól, hanem a férfiakról is. A férfiak története is egyben. Ugye voltak olyan nők, akik ugye a femini, úgynevezett feministák, szeparatisták is voltak egyben. Én pedig a kutatásom során a rendkívüli angol, amerikai, francia, olasz nőkről írok, akik már a 18. században nagyon fontos szerepet játszottak. Köszönöm szépen a bizottság nevében is a bevezetőt, és köszönöm, hogy eljöttél. Sok sikert kívánok a munka folytatásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, önöknek is nagyon sok sikert kívánok. Jag vill... Eh, Szeretném üdvözölni Gröner asszonyt körünkben. A kollégák, eh, ugyanúgy, mint én is, együtt működtünk Gröner asszonynal a bizottságunkban. Örülünk, hogy ismét itt láthatunk a bizottságunk ülésén. Lissi Gröner 2009. Eh, júliusáig koordinátor volt a bizottságunkban eh, a szocialista internacionálé női részlegének az elnöke volt sokáig, eh, nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy csökkenjen a nők elleni erőszak, a nulla toleranciát szorgalmazta a nők elleni erőszakban, és számos kezdeményezést. Tehát például a németországi foci VB alatt, hogy a piros lapot bevezessék a prostitúció ellen, a piros kártyát. És ez az egyik ilyen kezdeményezése. Üdvözöllek a bizottságunkban, körülbelül 10 perced van, hogy bemutasd, mivel szeretné hozzájárulni a szakértői konferencia sikeréhez. Utána természetesen eh, várjuk a kérdéseket. Tehát átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy, hogy ma is a Nőjogi Bizottságban lehetek. Néha ugye nagy kitartásra van szükség, hogy hogy az esélyegyenlőség területén eredményeket érünk el. Örülök, hogy itt van Szaparszka asszony, az egykori el, kor, korábbi elnökünk. Sok köz, régi ismerős van itt, de vannak új tagok is, akik a új tapasztalattal gazdagítják a szakbizottságot. Miért jelentkeztem szakértőnek az Esélyegyenlőségi Intézetben? Nos, azért, mert azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ez az új intézet a szakértők tapasztalatával gazdagodjon, és ezeket a tapasztalatokat koordinálja. Az esélyegyelőségi intézet már vagy 15 éve merült föl gondolatként itt az Európai Parlamentben, az Európai Szakbi- Parlament Szakbizottságában született meg ez az ötlet, és azt hiszem, hogy a parlament és önök, az önök szakbizottsága leginkább érdekelt abban, hogy sikeres legyen az intézet. Akkoriban Virginia Langbach igazgató asszonyt azért jelöltük ki, mert őt tartottuk erre legalkalmasabbnak, és ő, az ő kezében vannak most a szálak. Meg kell próbálni őt támogatni, amennyire csak lehet a szakértői munkacsoporttal. 2011-ben kell az első köztes jelentést benyújtania, elkészítenie, reméljük, hogy ebben már sok pozitív tapasztalat lesz. Néhány eh, konkrét területen kitérnék arra, hogy én miben tudnak hozzájárulni az intézet munkájához. Az eh, lenne jó, hogyha a sok jó tapasztalat, amelyen rendelkezünk, ez végrehajtásra kerülne. Végrehajtás, végrehajtás, végrehajtás, implementáció, ez a legfontosabb. Gyakorlati hatása legyen a jó eh, jogszabályoknak, rendelkezéseknek a polgárok érdekében. Ezért mindent szeretnék megtenni annak érdekében, amit annak érdekében, hogy sikeres legyen ez, legyen ez az intézet. Az elmúlt időszakban ugye ezt az intézetet próbáltuk közösen előrevinni, és ezen a területen ugye társ jelentéstevő is voltam. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, és ezt hangsúlyoznom kell, hogy azokkal a felismerésekkel, amelyeket itt, amelyekre itt szertettünk, ezekkel előbbre kell lépni. Nagy mérföldkő volt a 2004-es bővítés. Ezzel sikerült itt a Nőjogi Bizottságnak azt is elérni, hogy a kelet-európai nők is kapjanak képviseletet az Európai Parlamentben. Ez központi kérdés az Esélyegyenlőség Intézetben a politikai és gazdasági vezető szerepek a nők körében. Ehhez új stratégiára van szükség, koordinált stratégiára. Azt várom, hogy az Esélyegyenlőségi Intézet javaslatokat tesz a témában. Azt hiszem, hogy ez a terület központi jelentőségű a jövőben, és emellett foglalkoztat bennünket a nők elleni erőszak is, amely különböző formákban az Európai Unióban sajnos továbbra is megfigyelhető. Sikerült az elmúlt időszakban egy ütőképes eszközt, a DAFNA programot kidolgozni. Örülök, hogy az Európai Bizottság is itt van ma, közösen dolgoztunk ezen. És mind az NGO-k, mind pedig a parlament erőit, illetve az Európai Bizottság erőit sikerült itt koordinálni. Azt szeretném, hogyha ez az esélyegyelőségi intézetben is fontos szerepet játszana. A nők nőkkel való kereskedelem elleni harc, hiszen ez drámai méreteket ölt, az interneten a e, nők elleni erőszak, a gyermekpornográfia, ezek a, ezeken a területeken is közös stratégiára van szükség. Az szakértők közös fellépése az Esélyegyenlőségi Intézetben ezért nagyon fontos. További fontos terület amelyen remélhetőleg megint csak sikerül előrelépnünk. Ez a, az egyenlő munkáért egyenlő bér elv. Nagyon sok mindent sikerült ezen a területen már eh, elérni. Számos javaslat van, tanulmány van, eh, különböző projektek vannak, ezeknek a végrehajtása folyik, tehát eh, ezt próbáljuk az esélyegyelőségi intézetben koordinálni valahogy és ezt szeretnénk modellként továbbadni a tagállamoknak. Fontos kérdés számomra, hogy ennek az alapja biztosított legyen. Azt hiszem, hogy segíthetek a nagy tapasztalatomnak köszönhetően. Mind itt a parlamentben, mind más szervezetekben gyűjtöttem tapasztalatokat nem kormányzati szervezetekre gondolok itt. A nőjogi szervezetekkel működtem együtt, illetve ilyeneket állítottam fel, aztán az Európa, említeni, említeném az Európai Női Lobby szervezetet, vagy más, mondjuk az Európai Bizottsággal fenntartott kapcsolatokat, ezek is nagyon hasznosak. Tudom, hogy hogy működik az Európai Unió, eh, az adminisztráció, európai adminisztráció, úgyhogy azt hiszem, hogy eh, nagyon hasznos lehetek eh, az esélyegyelőségi Intézet munkájában. A legújabb tapasztalatom sem elhanyagolható, szerintem Két éve indítottam egy vállalkozást, eh, hat eh, munkahelyet teremtettem már a nőknek, és vállalkozó nőkkel dolgozom együtt, Úgyhogy megpróbálok másik oldalon és tapasztalatot gyűjteni, nem csak a politikai oldalon, hanem a gyakorlati oldalon, is, és hogyan lehet a gazdasági helyzetet úgy javas, javítani, hogy a nők életfeltételei javaj, javuljanak. Hát az egyszerzett tapasztalataimat is felhasználhatom. Még egy fontos feladat, hogy Európa vállalja-e a szerepet egy új női világkonferenciában. Pekingben volt, egy, volt a legutóbbi konferencia, cselekvési terv született, nemzeti végrehajtási tervek, világos célok fogalmazottak meg, ez most már lassan 20 éve volt, hogyha megnézem 2015-ig az időkeretet, hát elmondhatom, hogy nagyon jó feladat lenne ez az esélyegyelősségi intézet eh, számára is, hogy egy európai előkonferenciát, vagy akár európai helyszínű világkonferenciát eh, szervezzünk meg a női jogok végrehajtása érdekében. El tudom képzelni, hogy erre is lenne támogatás. Ez tehát az általános kérdés. A világgazdasági válság talán oda vezete, hogy az esélyegyelőségi kérdést is új kontextusban vizsgálhatjuk. Az elosztás, a, a javak szétosztásának új szétosztása új fényben tűnik fel, itt a nők eddig a rövidebbet húzták általában. Itt talán a válság kontextusában végig gondolhatjuk még egyszer ezt a kérdést. El tudom képzelni, hogy az Esélyegyenlőségi Intézet ezen a területen is előre tudna lépni. Összességében azt gondolom, hogy kiváló eredményeket értünk el minden nemzeti szinten, nemzeti szakértői csoportokkal, az egyetemekkel, ezt kellene valahogy összekapcsolni, és ez lenne a feladata az Esélyegyelőségi Intézetnek. Azt szeretném, hogyha ez kis költségvetéssel működne, gazdasági válság alatt ugye nem lehet ezeket az összegeket növelni. Kis intézet, ez kis csapattal, eh, eh, eh, kis 18 fős adminisztrációval és egy szakértői csoporttal. És ezzel sikerülhet szerintem egyértelmű előnyöket kovácsolnunk ebből. Én széleskörű tapasztalatokat szereztem gazdasági és politikai területeken, és ezt szeretném rendelkezésre bocsátani. Azt is szeretném elérni, hogy talán esetleg a politikai súlyom is hozzájáruljon az Esélyegyenlőségi Intézet eh, sikeréhez. Köszönöm. Köszönöm, Gröner asszony. Most pedig megnyitom a vitát. García Pérez asszony kap elsőnek szó. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni Liszit, különösen azért is, mert ez a bizottság egy kicsit az ő bizottsága is. És ő volt az, aki elindította ezt a munkát a bizottságon belül is az európai nők érdekében. Ő, az ő előnye az, hogy ő ismeri jól az Európai Parlamentet, az európai intézményeket, nagyon jól tudja azt, hogy hogyan lehet biztosítani az együttműködést például az Európai Parlament és más intézmények között is, ez egy alapvető dolog. Ő olyan kérdésekről beszélt, amely kérdések mindjájunkat nagyon is érdekelnek, hogyan lehet felvenni a harcot az erőszak ellen, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a nők teljes jogú, jogúan részt vegyenek a politikai életben, az Európai Unión belül, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szempont, és ez az intézet fellendíthetné a, ezt a politikát is. Ami az intézetet illeti, Liszi, mit gondol, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy valóban biztosítsuk a nők és a férfiak egyenlőségét, és hogyan lehetne ö, felvenni a harcot a a, az ellen, hogy a, a, a, azt látjuk, hogy a nők a politikában, a gazdasági életben sokat ö, ö, szerepelnek, de igazából nem tud, tudják azt a nagy áttörést biztosítani, az Európai Parlament megalakítása óta egyre több a nő természetesen a képviselők között. De ha megnézzük a szakbizottságokat, akkor azt látjuk, hogy az elnökök, alelnökök nagy részt azért mégiscsak férfiak, a titkárságon férfiak dolgoznak, és így tovább. A nők pedig nem vesznek részt ezekben a funkciókban a, azt látjuk, hogy a vállalatoknál is egyre több a nő, de azért még mindig nagyon sok erőfeszítésre van szükség. Az intézet esetében mindenképpen arra lenne szükség, hogy, a, hogy áttörjük ezt a gátat. Ugye hallottunk arról, hogy nagyok a jövedelem különbségek is férfiak és nők között. Sőt, azt is látjuk, hogy ö, nincsenek közös kritériumok Európában a, például annak az összehasonlítására, hogy a különböző országokban mi a helyzet nők és férfiak között. Ugyanis minden országban más kritériumok vannak az értékelés szintjén is. Éppen ezért nagyon nehéz biztosítani az összehasonlítást nem tudjuk azt, hogy nemzeti szinten hogyan is valósítják meg a politikákat az egyes tagállamok. Ugye itt értékelési kritériumokra is szükség lenne, összehasonlító kritériumokra lenne szükség. Nem csak az erőszakkal szemben kell felvenni a harcot, vagy a jövedelem egyenlőség, a béregyenlőség kell foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Rögtön átadom a szót Liszinek. Köszönöm. Én is csak aláhúzhatom. Közös mutatókra van szükségünk, amelyek eh, pontosan bemutatják, hogy hogyan alakul a nemek közötti egyenlőség. Vannak már bizonyos eh, kísérletek, és eh, el is várom az Európai Intézettől, hogy ebbe az irányba haladjon tovább. Nemzeti szinten is vannak intézményeink. Az európai és a nemzeti intézmények együttműködésével kell ezeket az a mutatókat kibővíteni, hogy ne csak a nők harcolják végig ezt a harcot, hanem hogy a, a hímnemű döntéshozók is tudatosítsák önmagukban ennek a harcnak a fontosságát. A régi parlament bizottságával jártam még Svédországban, és ott nagyon jó kezdeményezéseket láttunk, hogy hogyan változik meg Svédországban a tudat. Tehát, hogyha egy fiatal apa nem törődik a gyermekeivel, és nem megy egyesre, akkor a közege ellenségesen viszonyul hozzá, tehát valamilyen aszociális viselkedés mintának tartják ezt. És az ön szép országa, Spanyolország is politikai változások alatt van. A politikai hatalom már megosztott a férfiak és a nők között, tehát van bőven miből merítenünk Azonban úgy gondolom, hogy elég sokáig tart az üvegplafont áttörni, de 30-40 év után sem adtam fel a harcot, hogy elérhetjük. Mindig vannak vereségek. Hogyha úgy gondoljuk, hogy győztünk, látjuk, hogy még nem. Tehát van egy magas szintű csoportunk a nemi kérdés fősodrosítása érdekében, és nagyon kemény kritériumokat kell alkalmaznunk, kőkemény mutatókat, indikátorokat kell kidolgoznunk, és a nemek közti egyenlőség foglalkozó intézetnek ez egy elsőrangú feladata lesz. És nem szabad pártpolitikailag szétforgácsolódnunk. Nem szabad megengedni, hogy a nők ne egyesítsék ereiket nem engedhetjük meg azt, hogy különbséget hozunk létre, tehát hogy a munkásnők és a diplomások között, a dolgozónők és a háziasszonyok között nem szabad különbségeket megengednünk. A Európai Intézet nyilván segítséget nyújt majd ebben a tekintetben is. És egy széles frontot nyitunk majd meg az egyenlőség érdekében harcolnunk kell azért is, hogy a jó akaratú férfiakat is megnyerjük ügyünknek. Köszönöm. Boszkurt, Boszkurt asszony kap szót. Köszönöm. Lizi, üdvözöllek. Nagyon jó, hogy itt látlak. Ismét más szerepben, de itt vagy velünk. Nagyon fontos, hogy jelölt vagy a szakértői fórumra. Ami engem illet, mindenki tudja, hogy milyen gazdag tapasztalataid vannak. Nagyon régóta foglalkozol ezekkel a dolgokkal. Tényleg nagyon örülök, hogy szeretnéd folytatni a munkádat. Két kérdésem lenne. Nagyon jó és sok politikai tapasztalatod van. És ez más, mint egy szakértő tapasztalata. Tehát mi a elképzelésed eh, arról, hogy hogyan lehet összehangolni a tanácsadó tevékenységet a politikaival? Tehát ezt szeretném megkérdezni, és politikusként természetesen nagyon sokat értél el. És a második kérdésem ezzel függ össze. Amit én észleltem, az az, hogy a pénzügyi és gazdasági válság közepette azt látjuk a tagállamokban és nemzetközi szinten is, hogy az embereknek egyszerűen nincs idejük, nincs energiájuk a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozni de egyidejileg milliárdokat tudnak elkölteni az emberek a bankok megmentésére, de a nemek közötti egyenlőség nem kap pénzügyi támogatást. Ez aggasztó. És a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézetnek is csekély forrásai vannak, anyagi és humán erőforrásai. Tehát milyen stratégiát követsz majd? Köszönöm, Boszkürt asszony. És most át is adom a szót Lisi Grönernek. Ami a tanácsadó szerepet illeti, ez azért szabadsággal is felruházza a szakértőket. Én eh, a politi- pártpolitikai munkát végeztem korábban, de most nem pártpolitikai há, kere, sinnen keresztül jövök ide. Én szerintem a hosszú távú tapasztalatok predestinálnak erre a feladatra. Tudom, hogy vannak vannak megtorpanások, de azt hiszem, hogy jól tudom értékelni azt, hogy a különböző szervezetek, intézmények hogyan működnek együtt a különböző grémiumokban minden tagállamból vannak szakértők, ugye, és az én, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament hangját is meghallgassa ez az intézet. Én most már nem vagyok itt ugye felelős, de ismerem az Európai Parlamentet, mint intézményt, ismerem nagyon jól a szakbizottságot, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament munkája munkáj, munkáját be tudom vonni az esélyegyenlőségi intézetbe. Ebben tehát nagy pozitívumot látok. Anélkül, hogy politikai mandátumom lenne, a tapasztalatomat fel tudom használni. Hogy ez a munka működhet szökkenőmentesen, ez, ehhez szeretnék én hozzájárulni, és azt kívánom, hogy ez működjön. És frusztrációs küszöböm elém, elég magas, mert hogyha ez nem így lenne, akkor nem ö, aktivizálhatnám magam az egyenlőségi politikában. És hogyha most egy picit vissza ö, tekintünk, megnézzük, hogy mit értünk el. Az Európai Parlament fennállása óta mit értünk el. 25 éve, amióta működik a Nőjogi Bizottság, mit értünk el. Hát ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a mérleg pozitív, sok mindent sikerült elérnünk, sok nő tudta a saját kezébe venni a sorsát. Nem sikerült persze még mindent elérni, amit akartunk, ez teljesen világos, még sok feladatunk van, Eh, de hát még csak száz éve szavazunk mi nők. Úgyhogy eh, összességében elmondhatom, hogy eh, sikerült a parlamenteket meghódítani. Most már csak az a feladatunk idézőjelben, hogy a gondolkodásmódot is megváltoztassuk, hogy nők és férfiak is megvalósíthassák önmagukat, és nem a nemi meghatározottság határozza meg az ő karrierjüket vagy életüket. Szeretnék itt ehhez pozitívan hozzájárulni, és persze belátom, hogy voltak megtorpanások, de összességében nagyot léptünk előre. Európában sokkal kellemesebb nőnek lenni, mint a világ sok más részén. Ezt jó lenne, ha nem vennék el tőlünk. Azt hiszem, hogy nagy tapasztalatot gyűjtöttünk ezek alatt az évek alatt és szolidárisnak kell lennünk a máshol élő nőkkel. Köszönöm, Gröner asszony. Nagyon kellemes volt hallani, hogy ugyanolyan energiával dolgozol most is, mint korábban és sok sikert kívánok ehhez a türelmet igénylő, hosszú távú munkához, ahol eh, vannak megtorpanások, de azért előre haladunk. Van egy megjegyzésem, és lenne egy kérdésem a legfontosabb prioritásaithoz, ami az Európai Intézetet illeti. Nagyon eh, érthető voltál, nagyon jól informáltál minket, hogy mik voltak a leglényegesebb területek, eh, az intézet munkájában. Tehát nagyon jó választ kaptam kérdésemre, mielőtt feltettem volna. A bizottság nevében is nagyon szeretném megköszönni a mai előadásokat, és szeretném megköszönni a konkrét, érthető válaszaidat. Sok szerencsét, és hiányozni fogsz a mindennapi munkánkban, a szakbizottságban, de sok sikert! És köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Most a bizottság nevében üdvözlöm Miren Arancsa Malriaga Averasturi asszonyt, aki a Baszk nőpolitikai intézetet vezeti. Üdvözöljük, és körülbelül 10 perc ideje van, hogy előadja programját, milyen tapasztalataid vannak, mit szeretnél eh, a szakértői fórumon elmondani, utána pedig eh, a képviselők kérdéseket tesznek fel. Parancsolj, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen eh, minden képviselőnek, hogy meghívtak és meghallgatnak. Remélhetőleg a szakértői jelentkezésem és a fő céljaimnak a bemutatása hozzájárul majd az Esélyegyenlőségi Intézet munkájához. A Baszk intézetet vezettem, és azt szeretném hogy elérni, hogy új területeket is megismerjek. Lát, látják az életrajzomból, hogy milyen tapasztalataim voltak, vagy vannak. Szeretnék azonban néhány dolgot kiemelni, amelyeket fontosnak tartok. felelős voltam az intézet vezetésért, adminisztrációjáért, főleg ami a munkatársakat illeti, illetve a költségvetést. Koordináltam a munkát a különböző csapatok között, leginkább politikai, techni- technikai, technikai és szociális kérdésekkel foglalkoztam. Emellett szakértője vagyok bizonyos egyéb kér, bizonyos kérdéseknek. Tapasztalatot szereztem a különböző önkormányzati eh, szakterületeken, önkormányzati kérdésekben. Eh, amennyiben lehetséges, szeretnék hozzájárulni szakértőként eh, az intézet munkájához, és különböző prioritásokat határoztam meg a Baszk intézetben, és ezt szeretném majd az Európai Nemi Egyenlőségi Intézet ben is alkalmazni. Az első a nemi kérdés fősodrosítása, és ennek megjelentetése a közpolitikában. Másodszor a közszolgáltatásban, a köz önkormányzatoknál dolgozók továbbképzése. Koordináció a különböző politikák területén a nők elleni erőszak elleni harc az egyenlőség hivatalát szeretném létrehozni, európai nőjogi tanácsot szeretnék létrehozni, illetve az egyenlőségi politikát szeretném kiterjeszteni. A első tehát a nemi kérdés fősodrosítása. Az adminisztrációnak hatékony eszközökre van szüksége ahhoz, hogy értéke, értékelje, hogy az es, nemi esélyegyenlőség működik vagy nem, és ha nem, akkor megfelelő korrektívákat kell létrehoznia. Ez a feladat, tehát az eszközök létrehozása a közintézmények számára, ez egy Európai Esélyegyenlőségi Intézet feladata eh, lenne, hiszen eh, ez szakértői testület. Ebben az összefüggésben az intézet adatokat gyűjthet, és elemezheti a statisztikákat minden területen. Másodszor a tréning. Az Európai Intézet támogatja az, az egyes országok, Európai Uniós tagállamok köztisztviselőinek képzésében az esélyegyenlőség biztosítását. És itt a közpolitikákban ugye eh, figyelembe kell venni az esélyegyenlőséget. Intézmények közötti koordináció a következő pont. Ez csak úgy lehet egy elérni, hogyha az esélyegyelőséget csak úgy lehet elérni, hogyha az intézmények együtt működnek, és ugyanazokat a szabályokat követik. Ez az Európai Intézet feladata, ezt biztosítani. Figyelembe kell vennünk a különböző helyzeteket az Európai Unió különböző országaiban. Ebben az összefüggésben nagyon hasznos lenne együttműködni az az önkormányzatok megválasztott női tagjaival. Ez az elmúlt 25 évben ezen a területen működött. A legutóbbi vívmánya az Európai Esélyegyenlőségi Levél. Negyedszer az intézményközi együttműködés az erőszak áldozatául esett nők védelme, és az erőszakos cselekmények megelőzése. Amennyiben szükség van, koordinált módon kell ezen a területen fellépni. Az Európai Intézet a hálózatokat támogatja. A szociális partnerek a nőjogi szervezetek részvételével. Ezzel sikerül megelőzni a női, nők elleni erőszakos cselekményeket és a, a családon belüli erőszak áldozatait eh, is, eh, áldozatainak is védelmet lehet nyújtani. Eh, a védelmi hivatal létrehozása a következő prioritás a nők számára. Ez 2006-ban jött létre, ennek a célja a olyan nők és férfiak védelme, akik diszkrimináció áldozata lett, áldozatai lettek a nemi identitásuk miatt. A, ez tehát érinthet bárkit. Az Európai Intézet a hasonló testületek munkáját monitorozná, és megfigyelő intézet is lehet a különböző tagállamokban megvalósuló gyakorlatokra. Hatodszor az Európai Nőjogi Tanács Az Európai Intézet támogatja az Európai Nők Tanácsának a létrehozását, és ez a nők számára az egyesületben való, nemzetközi egyesületben való együttműködést tenni lehetővé és tapasztalatai kicserélését. A tanácsnak joga lenne az Európai Parlamenthez szólni. A hetedik pont, elismerem azt a tényt, hogy nem lehetséges a valódi esélyegyenlőség, még hogyha a férfiak magára hagyják a nőket, nem lehet a társadalmat magunk mögött hagyni. Minőségi politikát kell folytatni, amely a férfiakhoz is szól. A férfiakat és a nőket arra kell ösztönözni és bátorítani, hogy működjenek együtt az esélyegyelőség végrehajtása érdekében. Az Európai Intézet tehát ezeket a feladat, ezt a feladatot is ellátná, Végezetül ezek ezeket a feladatokat nem lehet elérni politikai támogatás nélkül, az, e, ezen szakbizottság tagjának támogatása nélkül. E, ennyit tudtam elmondani 10 percben, de természetesen, hogyha vannak kérdéseik, akkor, sok, akkor ezeket érdeklődéssel várom, és szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most szabad a pálya, lehet kérdezni. Cornelissen, asszony. Köszönöm a előadást. Nagyon érdekes volt meghallgatni ezt a témalistát. Egyetértek a szervezete érdekelne, amelynek a főtitkára. Hiszen úgy tűnik, hogy a baszk önkormányzatok egyik szervezetéről van szó. Tehát a helyi szinten foglalkoznak a nemi kérdéssel, vagy európai szempontból is? Milyen szakértelmet szerzett európai szinten? Köszönöm, Cornelis asszony. Parancsolja. A Baszk nőügyi intézetben végzett munkámról annyit tudok elmondani, hogy erre az intézményre az a jellemző, hogy mindig is úttörő munkát végzett Európában, és el is ismerték ebben a szerepében. Spanyolországban és európai szinten végzett tevékenységét illetően is. Számos nő ügyi intézmény méltatta már intézményünket. Két dolgot jegyeznék meg talán. A Európai Önkormányzati Szövetségben is dolgoztam korábban ezen kívül a Baszk Nőgyi Intézet főtitkár vagyok. Ismerem mindkét intézményt, ismerem a regionális szintet, az önkormányzati szintet, és ismerem a nőpolitikát is. A nőgyi intézetben nagyon fontos tapasztalatokat gyűjtettem. Hiszen az önkormányzati szinten nagyon közel vagyunk a lakossághoz, ismerjük a lakosság problémáit, tudjuk, hogy kihez szól a politika, tudjuk, hogy milyen akciók szükségesek, és mindig is úgy értettük ezt a szintet, hogy a legközelebb állunk az állampolgárokhoz. Ez a női egyenjogúság témájára is vonatkozik. Baszkföldön is így tettük. 2004-ben a baszk önkormányzatok alapítottak egy szervezetet az egyenjogúságért és az erőszak ellen. Az Oivel nevű szövetségnek tagja a mi nő intézetünk is. Nagyon jó együttműködést folytatunk más európai szervekkel is. A baszk lakosságnak körülbelül 80%-a elérhető számunkra. Vannak különféle egyenjogúsági programok, megvannak az erőforrások, az anyagi és a humán erőforrások, vannak különféle cselekvési tervek, melyek célja az, hogy a baszk önkormányzatokban egységes intézkedések legyenek a női egyenjogúság érdekében. Olyan terveket eh, sikerül kidolgoznunk, melyek keretében a nőgyi intézet is részt vett. Tehát a célunk természetesen az, hogy a nők jogai gyakorlatban is megegyezzenek a férfiak jogaival, és természetesen a férfiakat is be kell vonni ebbe a munkába. Ezért mondtam, hogy szükséges az Európai Intézet és a regionális intézetek között, hiszen 25 éve dolgozunk, jól ismerjük a reális helyzetet, és szerintem az együttműködés nagyon lényeges. Köszönöm. Most Pananova asszony kap szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon nagy benyomással uh, volt rám az ön megközelítése, ugyanis amit elmondott, az teljes mértékben megfelel egy uh, munkatervnek, és hát végül is erre van szükségünk, és úgy tűnik, hogy ön uh, igazából a végrehajtói oldalról fogta meg ezt az egészet. Nagyon nagy benyomással volt rám a kettes, a hármas, a négyes és a hetes pontja. Ugye a mi bizottságunkban kevés fér, férfi van, és ön beszélt a férfiakkal kapcsolatos munkáról is, tehát hogy ez az egyik célkitűzése. Két kérdésem lenne a kettes és a négyes pontokkal kapcsolatosan. Mit gondol, hogy ez a képzés miből fog állni? Ez egy valami új dolog lenne, egy új dolgot javasol. A négyes ponttal kapcsolatosan pedig mit javasol? Az erőszak áldozatai védelmére. Tehát milyen szerepe lenne az intézetnek ebben. Ugyanis mi a bizottsághoz intéztünk egy szóbeli kérdést az erőszak felszámolásával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor most átadom a szót. Thank you. Eh, bueno. Köszönöm szépen. Nos, azt szeretnénk elérni, hogy a politikusok vegyék figyelembe a nemek dimenzióját. E, azt figyeltük meg ugyanis, hogy a különböző adminisztrációkban szükség volt a képzésre ezen a területen. Annak érdekében, hogy korrekt módon dolgozhassanak a különböző tisztségviselők. Természetesen nem mindenki ugyanazt a munkát végzi, de mivel nagyon sikeres kezdeményezéseket így indítottunk el Baszkföldön, úgy gondoltuk, hogy mindezt ki kell terjeszteni minden tisztviselőre, hogyha valakinek mondjuk ugye egy törvényt kell megfogalmaznia, akkor figyelembe kell vennie a nemek dimenzióját is. Tehát ismernie kell a statisztikákat, ismernie kell a tényeket, azt, hogy mi a, mind ez kihat a nőkre és a férfiakra. Tehát ehhez képzetnek kell lenni tanítani kell, oktatni kell a nemek közötti egyenlőséget. Nem az égből potyan lesz, amikor nemek dimenziójáról beszélünk, akkor tudni kell bizonyos dolgokat. A ö, törvény az mindig semleges, de nekünk kell kikényszeríteni bizonyos dolgokat, különben nem fog működni, már csak azért sem, mert nem megfelelő módon képzettek a tisztviselők. Ami a következményeket illeti, ugye nem ugyanazok a következmények a férfiak és a nők számára. Tehát ezt a perspektívát, a nemek perspektíváját és dimenzióját integrálniuk kell a különböző tisztségviselőknek, és be kell venni ezt a dimenziót a cselekvési tervekbe is, akár például az iparágazatokban. De sok esetben az emberek nem tudják, hogy hogyan lehet pozitív intézkedéseket beindítani, nem tudják azt, hogy hogyan kell a nemek témájával foglalkozni. Tehát ezeket a személyeket is képezni kell. Aztán az administratív személyzetet is kép, képezni kell, hogy ne használjanak a közleményeikben sem szexista ö, megjegyzéseket. Mert ezt is látjuk sok esetben. Sok esetben mindent himnemben mondanak. Ugye himnemben fogalmaznak meg például szövegeket, és azt mondják, hogy hát ez a nem a nőnemre is vonatkozik, a női nemre is vonatkozik. Ugye sok esetben polgárokról beszélnek e- egész egyszerűen, vagy állampolgárokról, vagy, vagy ugye az kellene, hogy, hogy írják például, hogy nő és férfi, nem pedig csak az, hogy állampolgár. Mind ehhez azonban általános ö, oktatásra, nevelésre, képzésre van szükség, hogy mit is értünk azon, hogy ö, egyenlőség, nők, férfiak, stb. Tehát mindenkinek az adminisztráció szintjén ismernie kellene ezt a politikusnak, az adminisztrációkban, a közigazgatásban dolgozóknak, mivel ugye egy egyenlőségi politikát szeretnénk megvalósítani és sok esetben nem is tudják a, a, azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit is jelent az egyenlőség. A második kérdésre válaszolva, ami az egy, a koordinációt illeti, aztán az áldozatok, az erőszak áldozatait illeti, például a családon belüli erőszakról is beszélhetünk, tehát itt arra van szükség, hogy minden olyan intézmény, amely az, az áldozatokkal foglalkozik, a, a, a macsizmus áldozataival foglalkozik, vegye figyelembe ezeket az aspektusokat. Koordinációra van szükség az Európai Intézet és a többi más intézetek között. ismerni kell azt, hogy mit is teszünk például itt az Európai Parlamentben, mit teszünk a nők védelmére, például a, hogyha szexuális erőszak áldozatai lesznek. Hogyan hat mindez ki az egészségükre? Például a családban elkövetett erőszak áldozataira is gondolunk, jobban kell biztosítani a koordinációt. És hogyha a baszföldön megtámadnak egy nőt, egy eljárás folytatunk le, ez egy nyolc éve működő folyamat már, jól működik, és a, a nők, akik áldozatok, ők is azt mondják, hogy az általunk elvégzett munka jó. Tehát együtt kell működni a különböző intézményeknek európai szinten. Ez természetesen nem könnyű egy európai intézmény számára. Sok esetben éppen ezért kell az NGO-k segítségével megvalósítani mindezt a nők jogainak védelme érdekében, mert ezt elvárják az intézményektől. Ennyi. hát ennyi szerettem volna válaszolni. Köszönöm szépen. Még két képviselőnek van kérdése. Boszkürt és Vilvao asszony. Boszkürt asszony. Üdvözlöm én is a bizottságban. Köszönöm a bevezető szavakat. Lenne egy kérdésem. A bevezetőjében eh, egy kívánság elképzelés listát vázolt nekünk, de azt is látnunk kell, hogy igazából csak egy kis intézményecskéről van szó, kevés munkatársal, nincs sok pénze. Szeretném megkérdezni, hogy az igazi prioritásai milyenek. Azt el tudom mondani, hogy az én prioritásom micsoda. Esetleg hallhatnánk erről valamit. A gazdasági válságban láttuk, hogy a bankok milliárdokat kapnak, de a egyenjogúsági politikában nincsen pénz. Tehát akkor az mind drága, a gyes drága, minden drága, és elutasítják. Szeretném tudni, hogy mit remél, hogy mit érhet el az intézménye. Tanács, adó szeretne lenni, és szeretném megkérdezni, hogy mit tenne az intézményben, hogy a dolgok tényleg működjenek. Akkor átadom a szót, és várjuk a választ. Köszönöm. Igen. Hogyha választanom kellene a prioritások között, akkor az intézmények közötti koordináció lenne. Számos nőgyi intézmény van Európában, ezek regionális szinten, nemzeti szinten dolgoznak. Az európai intézmény feladata az lenne, hogy összehangolja a különféle intézmények, intézetek közötti munkát. Természetesen ez már zajlik, de még több összehangolásra van szükség. Természetesen a kis intézetnek is ambiciózusnak kell lennie. Én is egy nagyon kis intézményben dolgoztam de amennyiben megvan az akaratunk, amennyiben megvan a tetrekészségünk, akkor nagyon sokat elérhetünk a rendelkezésre álló forrásokkal is. Hogyha választanom kellene egy prioritást, akkor ez a koordináció lenne. Ami gazdasági válságra vonatkozik, a válság előtt sem volt túl sok pénz a nemek közötti egyenlőségre, ezt azért el kell ismernünk. A egyenlőségi politika mindig mostoha gyerek volt. Nem volt átfogó finanszírozás sem, tehát további forrásokra lesz szükségünk. De úgy gondolom, hogy arra is gondolnunk kell, hogy mit tehetünk az intézetért. Itt az Európai Parlamentben is lehet mit tenni. Hát mindenképpen prioritás ez is. Mindnyáján tudjuk, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség egy olyan dolog, amely, ha nem is a lehető legfontosabb kell, hogy legyen, de a legfontosabb dolgok között kell, hogy legyen. Ha az egyenlőség a napirenden szerepelne, akkor valószínűleg több pénz is lenne rá. Tehát itt most nem a válságot vádolom, azért, mert nincs sok pénz az egyenjogúságra. A stratégiákra áttérve elmondanám, hogy mi volt konkrétan a kérdés, elnézést? milyen stratégiát választana az intézménynek, hogy ezeket a témákat tényleg prioritásként kezeli, hogy az egész megvalósuljon. Úgy gondolom, hogy fontos az információ és a kommunikáció. Elég gyakran a társadalom az, amely eh, a politikát eh, előbbre viszi számos területen. És nagyon fontos az, hogy a politikusok pedig eh, meghallgassák azt, amit az állampolgárok, amit a társadalom akar. Nagyon fontos az információ továbbadás, amennyiben megvannak az információk, akkor természetesen akkor lehet változásokat követelni. Lehet a politikának is más irányt adni. Az egyenjogúság perspektívájából az összeset ide sorolhatjuk, tehát például a környezetvédelem is nagyon lényeges. Tudnunk kell, hogy mennyire lényeges, mennyire fontos az egyenjogúság. Köszönöm. Bilbao asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadó asszonynak, köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, amelyekről szólt. Látom, hogy nagyon erőteljes a gyakorlati érzéke, Azt szeretné, hogyha minél hamarabb elindulna a munka ebben az intézetben. Beszélt egy konkrét projektről is. Nevezetesen, hogy a férfiakat is integrálni kellene. De mi, mikortól kellene a férfiakat bevenni ebbe a programba? Vannak-e konkrét elképzelései? És milyen eredményeket vár? Aztán beszélt arról, hogy a baszk szervezetekben nagyon sok nő dolgozik, már két év óta körülbelül. Mi magyarázza ezt a változást? Az intézet hozott valamilyen intézkedéseket, és mindezt hogyan lehet a politikai szinten megmagyarázni? Együttműködtek a médiákkal, és mi volt az eredmény? Voltak a médiában volt valamilyen visszhangja mindennek? Vagy vannak még hiányosságok ön szerint az egyenlőség terén a médiákban? Aztán beszélt egy másik intézményről is, tehát egy, egyfajta mediátori ö, tevékenységről. Tehát szeretném tudni, hogy az Európai Intézetben is lehetne mindezt alkalmazni. Köszönöm. Megpróbálok röviden, megpróbálok röviden válaszolni. Ami a, a, azt illeti, hogy a férfiakat mi akkor is lehetne bevonni ebbe a programba. Hát én már évek óta ö, dolgozom ezen a témán, és ö, azt láttam, hogy a különböző intézetekben nem vesznek részt a férfiak ezekben a női programokban. Azt is láttam, hogy a nők nagyon sok témában igenis sikereket értek el, de a férfiak nem, nem mozdultak el Éppen ezért 2001-ben az létrehoztuk az első kongresszust, amely a maszkulinitással foglalkozott, a férfiassággal foglalkozott. És már akkor voltak, sőt már 2000-ben voltak bizonyos ülések a e témával kapcsolatosan. Ibarecse elnök, a parlament elnöke eh, nagyon is érdeklődött a kérdés eh, iránt, és azt akarta, hogy a baszk férfiakat is eh, vegyék be ebbe ezekbe a programokba. Elindítottunk tehát egy kampányt, és ennek az volt a szlogenje, hogy az egyenlőség himneműbbé kell, hogy váljon és elkezdtünk dolgozni az egyenlőség érdekében. Megpróbáltuk a társadalomban az emberek mentalitását is megváltoztatni, vagy hatni a mentalitásukra. Elindítottunk számos új intézkedést, amelynek része volt a, a tudatosság emelése, a koordináció, különböző kampányokat indítottunk, reklámkampányokat, amelyek segítségével bemutattuk azt, hogy a nők mit is értékeltek a fér, értékelnek a férfiakban, milyen férfiakat szeretnének férjüknek, társuknak, képzést indítottunk, tanfolyamokat indítottunk, mert sok esetben a nők, a férfiak nem igazán tudják, hogy a nők mit is szeretnének, a sztereotípiákat szerettük volna ezáltal lebontani. Eszközöket szerettünk volna a férfiak kezébe adni. Tehát megértetni a férfiakkal azt, hogy nagyon sokat vesztenek, hogyha nem változik meg a mentalitásuk. Ez a munka folyt egészen 2009-ig és azt hiszem, hogy az intézet ugyanezen a folyamaton végigmehetne. A nők részvétele, részvételével kapcsolatosan van egy törvény, volt egy törvénytervezet, a Baszk Nőtanács készítette elő ezt a törvénytervezetet, és a parlamenttel konzultált női témákban. Hát sajnos kevés az időm, nem tudom folytatni. A bizottság nevében szeretném megköszönni, hogy eljöttél, hogy bevezetted a témát. Nagyon jól értető volt, konkrét volt, tehát sok sikert kívánok és köszönjük. Köszönöm. Üdvözlöm. Willem Roigrok asszonyt Hollandiából. Ő politikai tanácsadó az európai intézmények számára, és egy nemi kérdéssel foglalkozó adatbankot is vezet. Tehát üdvözöljük, bizottságunkban 10 percet kap, az expozéjára, és nyilván a képviselő társaimnak kérdései is lesznek. Tehát parancsoljon, átadom a szót. Köszönöm szépen, én vagyok a hatodik bemutatkozó, és remélem, hogy van még energiájuk meghallgatni engem. For us it was there sitting uh, and waiting, but uh, now I'm here. De most uh, itt vagyok, én tele vagyok energiával. Az előadásomat hollandul fogom megtartani. Um, mevrouw de voorzitter, leden van de... Elnök asszony és tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán meghívtak ide és nagy és kellemes meglepetés egyben, hogy meghívtak. egy nappal azelőtt, hogy Zambiába indultam volna egy projektre, kaptam egy levelet, hogy nyújtsam be az életrajzomat, mert esetleg szakértőnek jelölnének erre, ebbe az intézménybe. Tehát teljesen más hogy jártak a gondolataim, de azért minden esetre összeállítottam az életrajzomat. Ugye általában, hogyha az ember pályázik valahova, akkor a konkrét esetben legfontosabb életrajzi adatokat domborítja ki. Például a 80-as években a különböző projekteken dolgoztam, számos interjút folytattam fontos politikusokkal, illetve itt a parlamentben is interjúkat készítettem. Emellett sok tudományos konferencián vettem részt, és szerveztem egyet, a Lédeni Egyetemmel való együttműködésben. Sok dolgot nem említettem meg az életrajzomban, de talán talán önökre akár ez is benyomással lehet, hogy nagyon visszafogtam magam az életrajzom összeállításában különböző témákat témákat felvetettek már ebben a szakbizottságban önök. Én sok, én nagyon szívesen részt vennék szakértőként ebben az intézményben. Láttam azonban, hogy nagyon kicsi a költségvetése ennek az intézménynek. Egy vezetője van és egy munkatársa, viszont nagyon nagyok az elvárások. Azért jó lenne, hogy egy kicsit realisztikusabb elvárások eh, fogalmazódnának meg az intézménnyel kapcsolatban. Ez eh, a elvárható eh, az igazgatótól is. Persze, a szakértők kiegészítik ennek az intézménynek a munkáját a nem kormányzati szervezetekkel, illetve a kormányokkal kell itt kapcsolatot tartani. Ez az intézmény tehát bizonyos témákra kell, hogy koncentráljon. Jó végig kell ezt gondolni, nehogy félre menjen a dolog, kis, nem szabad engedni kisiklani. Elmondhatom, hogy mi, szeretném elmondani, hogy miért gondolom azt, hogy én fontos nagyban hozzájárulhatok ennek az intézménynek a munkájához. Először is évek óta van már tapasztalatom az Európai Uniós politi- eh, esélyegyelőségi politikával kapcsolatban. 1979 óta, tehát 79-ben választották először a parlamentet közvetlenül, tehát 30 éve foglalkozom ezekkel a kérdésekkel a parlamenti képviselő nők az akkori hat tagállamból sokat tettek annak érdekében, hogy ebben a hat tagállamban az emancipációt ösztönözték. Hollandiában dolgoztam ezen a témán, és nemzetközi szinten is követtem ezt a kérdést, és jelentést is készítettem erről. Ennek az eredménye az volt, hogy ez a szakbizottság külön szakbizottság lehetett, önálló szakbizottság lehetett, és különböző jelentéseket, véleményeket készít. El kell mondanom azt is, hogy az akkori holland eh, biztos volt felelős ezért a témáért. A nemi téma fősodrosítása, a eh, költségvetésben való szerepeltetése is nagyon fontos eh, téma volt. Másodszor. Én úgy gondolom, hogy nem, hogy elég jó, jól kiismerem magam a nem kormányzati szervezetekben, nemzetközi szinten, Hollandiában és európai szinten is. Többször részt vettem már nemek között esélyegyenlőségű konferenciákon, illetve hálózatot hoztam létre ezzel kapcsolatban. Szerveztem konferenciákat. Az új tagállamok csatlakozásában is csatlakozásával kapcsolatban részt vettem egy projektben, amelynek az volt a célja, hogy hogy az Európai Unióban az új tagállamokra váró diszkrimináció ellenes politikát megismertessem ezekkel az országokkal. És ezt a munkát Törökországban is folytatom. Tehát megfelelő információt kell adni a hatóságoknak, hogy tudják, hogy mi a gender mainstreaming, mi a gender budgeting, és hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. A harmadik pont, ami nagyon fontos, hogy a többi diszkrimináció ellenes munkaterületet is jól ismerem. A szerződés 13. cikke szerint a fontos szervezetek vonatkozik ez, tehát a diszkrimináció tilalma minden területen. Erről beszéltünk, hogyha szakértőket keresnek, akkor ez mindig felmerül. En als platform hebben we ons op- Tehát különböző fórumok merülnek itt föl, különböző fórumok léteznek, amelyeken foglalkozunk a nők helyzetével, és próbáljuk elérni az, eh, a megfelelő irányelvek kidolgozását. Ez nem mindig sikerült azonban jól. Heider ausztriai szerepelvállalása után gondoltuk azt, hogy na, itt az ideje a fellépésnek. A munkahelyen kívüli esélyegyenlőség is fontos eh, téma, a tanácsnak is kell még ezzel foglalkoznia. Persze fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az esélyegyenlőségi intézet nem szükségtelen luxus-e? Akár beszélhetnénk az alapjogok ügynökségéről, ott az is vonatkozik a nőkre természetesen. Vagy talán az esélyegyenlőségi intézetnek nem kellene-e az emancipációval, az egyenlőségi politikával kibővülnie? Az esélyegyelőségi Intézetnek nem csak a nemekre vonatkozó eh, kérdésekre kellene eh, gondolnia, hanem más diszkriminációs eh, lehetőségek ellen is mm, küzdeni. Persze a fogyatékkal élő nők elleni diszkrimináció ugyanolyan fontos, mint általában a fogyatékkal élők elleni diszkrimináció, vagy más kisebbségek elleni diszkrimináció. Ami engem illet, a, az esélyegyenlőség egy pontja, egy aspektusa annak, hogy egyenlő elbánásban részesítsünk mindenkit. Évtizedekre visszamenő tapasztalataim vannak az Európai Unióban és a tagállamokkal. Egy széleskörű hálózatot dolgoztam ki, és építettem fel. És van egy vízióm is, amely megfelel annak a munkának, amelyet önök végeznek itt a szakbizottságban. Remélem, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy ebben az intézetben dolgozzak, hiszen nagyon fontosnak tartom. Nagyon szépen köszönöm az expozét, és akkor most a képviselőké a szó. Lehet kérdéseket feltenni, lehet megjegyzéseket tenni. Tehát önöknél a szó. Boszkürt asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bevezető szavakat. Örülök, hogy első alkalommal üdvözölhetem itt most ezen az ülésen már számos esetben tanácsadóként azért együttműködtünk korábban. Van lenne egy kérdésem. Természetesen nagyon sok minden történik az egyenjogúság területén nem elég, de sok. Lenne egy kérdésem, amely ahhoz kapcsolódik, amit már elmondott. Ez az eh, intézet csak viszonylag eh, csekély humán erőforrással rendelkezik. Majd pénzügyi válságban eh, voltunk, vagyunk, és százmilliókat, százmilliárdokat szánnak arra, hogy a bankokat megmentsék. De hogyha például egyenjogúságról van szó, tehát terhes szabadságról, gyersről, akkor minden nagyon drága, és nincs rá pénz. Úgy gondolom, hogy ez az intézet számára is téma lesz. Hogyha szakértőként alkalmazná majd az intézet, akkor mit tenne, hogy a munkatársakat arra motiválja, hogy ezeket a dolgokat tényleg megvalósítsák? Köszönöm. Baszkürt asszony, át is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Hát pontosan az egész dolog erről szól, hogy mi mit is, mivel is fog ez a, az intézet foglalkozni. Mit fogunk megcélozni? Hollandiában elindult egy folyamat. Lehet, hogy az intézet szintjén is ugyanezt kell végigjárni. De azért nem kell most a spanyol viaszt újra feltalálni, nincs annyi energiánk, hogy ezt megtegyük. Ugyanis tudjuk, hogy nagyon sok kutatást végeztek már ezen a területen. Mi a legfontosabb? A legfontosabb az, hogy a kutatások eredményeit hozzuk nyilvánosságra és a saját szakértelmünket is adjuk hozzá az eredményekhez. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem kellene mindig ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozni, új kezdeményezésekre van szükség. Hogyha a gyesről vagy részmunkavállalásról, részidős munkavállalásról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy nem igazából ezeket a kérdéseket kell feltenni. Azt kell megnézni, hogyan lehet a munkát megszervezni, hogy, hogy a tagállamok is értsék meg, mennyire fontos ez a kérdés. Köszönöm. Két kérdés van még Bauer asszony részéről és saját magam részéről. A kérdésem a nemi kérdés fősodrosításáról szólna. Ez egy nagyon lényeges elem volt a prezentációban. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan működne ennek az átültetése. Nagyon sokat beszélünk a témáról, de igazából hogyan lehet megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget és ennek tematizását, hogy a fősodorba tartozzon. A másik kérdésem a diszkriminációs tényezőket illeti, tudjuk, hogy mit jelent a diszkrimináció. Tehát akár a fogyatékosság miatt, az életkor miatt, a nem miatt. Szeretném megkérdezni, hogy az intézet eh, hogyan tudna egyéb intézményekkel együttműködni a különféle diszkriminációs formák megakadályozásában. No, mi is a kihatása a nemek eh, közötti egyenlőségnek, a gender mainstreamnek? Egyáltalán mi, mi is a, ez a problematika? Miről is szól ez az egész? Nos hát, azt hiszem, hogy eh, fenn kell tartani ezt a témát, napirendre kell továbbra is tűzni, nem szabad napirendre, a napirendről levenni. Mindenképpen hangsúlyozni kell az egyenlőség kérdését minden dossziéban, minden dokumentumban. Másrészt viszont arra van szükség, hogy többszintű politikát valósítsunk meg, ami a gender budgetinget illeti. Ezen a területen a nagyon fontos a szándék, és ezt alá kell húzni. Mert mindig azt kértük, például, hogy ezen a területen adó kedvezményekkel élhessenek a, a nők. A pénzügyminiszterek azt mondták, jó, igen, lesznek kiigazítások, vannak jó példák, ezek mindig hasznosak. De hogyan bizonyoshatunk meg arról, hogy jó az együttműködés ezen intézmény és a Bécsi intézmény között. A hollandiai tapasztalatok arra mutatnak, hogy ha egymással együttműködünk, akkor tanulunk is egymástól. Például a fogyatékosság kérdését veszem. A nagyobb emancipáció kérdését. Tehát a fogyatékos személyek sok esetben sokkal emancipáltabbak, és itt most a nőkre gondolok, és tanulnak a többiektől, átvesznek dolgokat. Tehát nekünk megvan a szakértelmünk, és felhasználhatják ezt a szakértelmet annak érdekében, hogy elősegítsék például a fogyatékosok helyzetét Hollandiában Nagyon sok eredményt értek el, például a fogyatékosok a közlekedéshez való hozzáférés terén. Tehát, hogyha egymásra hallgatunk, egymástól tanulunk, sokkal több eredményt érünk el. Köszönöm szépen. Három kérdés van még. Először is Bauer Editnek, utána Cornelissen, és utána Plát asszonynak adom át a szót, tehát Bauer asszony a szó. Elnézést kérek, hogy később jöttem, de hát az én saját jelentésemről volt egy másik bizottságba szavazás, arról meg mégse hiányozhat az ember. Úgyhogy még egyszer elnézést. Megragadott engem az, amit ön mondott, mégpedig, hogy új kezdeményezésekre van szükség Szeretném, hogyha ezt bővebben kifejteni az ön egyik kollégájától, vagy riválisától, ahogy tetszik. De azt kérdeztem, hogy, hogy mivel kellene inkább, vagy mire kellene összpontosítani. Új stratégiákat kell keresni, új törvényeket kell csinálni, vagy, vagy meg kell nézni, hogy mennyire érvényesülnek azok a törvények, amik már léteznek, vagy pedig mennyire hozzáférhető a jogorvoslat. Ön, ön miben látja a, hát nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy az egyik és a másik, másik nem, de miben látja ennek az intézménynek a súlypontját? Mivel kellene elsősorban foglalkoznia? Hol kellene előrelépni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bauer asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igen, és van szükség új jogszabályokra. Én nem helyezném egyértelműen erre az egy, a hangsúlyt az a, a, esélyegyenlőség intézetben. Ez inkább ennek a, az Európai Parlamentnek a feladata. De ami az a törvényekhez való hozzáférést illeti, na ez a fontos kérdés, erre kellene koncentrálnia az intézetnek. Ami azt illeti, hogy új stratégiákat akarunk találni, hát ez a legnagyobb kihívás az összes közül. 30 vagy 50 éven keresztül jogszabályokat alkottunk, politikát alakítottunk, mindig ugyanúgy. És önök is tudják, ugyanúgy, mint ahogy én tudom, hogy sikerült előrelépést elérnünk, de nem vagyunk még a célnál. Úgyhogy valódi nagy ö, hozzáadott érték lenne, hogyha agytrösztként működhetne az intézet. Köszönöm szépen. Cornelissen asszonyi a szó. Uh, Azt mondta az egyik válaszában, hogy az ön szervezete olyan volt, mint az e, esélyegyelőségi intézet, és ez, e, egy, ez megfogta, megfogott, felkeltette a figyelmemet. Miben hasonlított a két intézet egymásra? Igen. Amit a mi itt az intézetemben, az én intézetemben csinálunk, az a következő. Megnézzük más intézetek által készített vizsgálatok eredményét, és ezeket NGO-knak rendelkezésre bocsátjuk, és rájuk szabjuk, vagy kormányoknak. Gyakran a kormányok kérték ki, vagy a kormány kérte ki a tanácsunkat különböző kérdésekről, legyen szó anyasági szabadságról, gyermekgondozásról, egyéb kérdésekről, és megpróbáltunk a lehet, megpróbáltuk a lehető legobjektívabb vá, objektívebb választ adni nekik. És gyakran próbálunk segíteni az NGO-knak abban, hogyha valamit akarnak elérni, akkor nem az a legfontosabb, hogy mi mit gondolunk. Megpróbálunk nekik hozzáférést biztosítani a kormányhoz. Köszönöm szépen. Egy kérdés van még, klasszasszony. Köszönöm. A bevezető szavaiban utalt az életrajzára, és röviden bemutatta, de azért megnéztem. Nagyon átfogó, de néhány dolgot nem értek esetleg rákérdezhetek. Alapvetően, hogyha az egyebek között nagyon sok pozíciót ad meg, amelyben még szerepel. Most itt, hogyha megválasztjuk, akkor ezeket a feladatokat a jövőben is tudja vállalni, vagy lehetnek-e összeütközések, és egy dolgot nem értek, azt írja, hogy a, az önkéntes eutanázia társaságnak is politikai tanácsadója. Erről hallhatnék egy-két szót, hogy ez mit is jelent? Milyen társaság ez, és hogy milyen feladata van ott? Köszönöm, klászasszony, parancsoljon. Ami itt a különféle funkcióimat illeti, Tudják, hogyha egy nagyon elfoglalt embert megkérnek valamire, akkor az nagyon gyakran azt mondja, ó, hogy ne, ezt meg tudom tenni. Hiszen nem tartja fontosnak. Hogy ő most éjfélig dolgozik, vagy él egyig. Úgy gondolom, hogy nem ez a probléma számomra. Uh, uh, the gay games and um, uh, the um, that um, maybe you know... Esetleg tudja, hogy öt évente a világon nagy-nagy események vannak, és ez 1998-ban homoszexuális játékokat tartottak Hollandiában. You, uh... És én szakértőként dolgoztam a játékok megrendezése előtt és alatt. Az eutanázia kérdésében megpróbálok segíteni az embereknek, hogy menjenek el, keressék meg a politikai pártokat. Egy kicsit tartanak tőle, de a politikai pártoknak is állást kell foglalni ebben a tekintetben. Köszönöm szépen a bizottság nevében is. Szeretném megköszönni a prezentációt, szeretném megköszönni a konkrét válaszokat. Köszönjük tehát, és sok sikert a további munkához. Köszönjük! Ja, kolléger, do... Igen, tisztelt kolléganők és kollégák. Van még egy pontunk a napirenden, ez pedig uh, arról szól, hogy hogyan tudjuk a nők ellen irányuló erőszakot megakadályozni. Erről nagyon sokat beszéltünk már a vendégeinkkel is. Szeptember 1-én elhatároztuk, hogy a bizottságunk szóbeli kérdést intéz a bizottsághoz és a tanácshoz a nők elleni erőszakról. Azt is elhatároztuk, hogy a témához egy állásfoglalást is készítünk, és tizedikén, szerdán, októberben lesz a nők elleni erőszak napja. Ma a napi renden az áll, hogy határozzunk a szóbeli kérdésekről. Az állásfoglalásra irányuló indítványokkal később foglalkozunk, tehát most a szóbeli kérdésekkel szeretnénk foglalkozni. Különféle képviselőtársaink már nagyon sokat tettek a szóbeli kérdések érdekében, és nagyon aktívak voltak, nagyon jó minőségi munkát végeztek a szóbeli kérdések érdekében. Szólnék az állásfoglalásról is, hogy hogyan is néz ki most a munka. Az összes nyelvi változat megtalálható október 5-től, ezután pedig lehetséges minden kolléga számára, hogy módosítókat nyújtson be az állásfoglalási indítványhoz, és pedig október 12-ig lehet ezt megtenni. Tehát ugyanúgy foglalkozunk ezzel, mint a többi állásfoglalással és november 4-én szeretnénk a bizottságban határozni, és a Strasburgi novemberi ülés alatt döntünk róla. Tehát nagyon rövid időnk van, és véleményünk szerint fontos a szóbeli kérdést feltenni a bizottságnak, és fontos az, hogy állásfoglalást is alkossunk. A bizottságunk arra is szeretné a figyelmet felhívni, hogy van egy nemzetközi nap, a nő elleni erőszak elleni nap. Nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy leállítsuk és megszüntessük ezt az undorító erőszakfajtát. Hiszen nagyon sok nőt érint. Nem csak arról van szó, hogy a nők egészsége ellen irányú lesz, hanem egyszerűen a nőket megakadályozza abban, hogy a gazdaság és a politikai életben teljes súlyjal részt vegyenek. Természetesen nagyon fontos kérdés ez a bizottságunk számára, hogy folytassuk a munkát a erőszak ellen. Hiszen felelősséggel viseltetünk az európai és a többi kontinensen élő nő iránt. Nagyon aktívnak kell lennünk tehát ezen a területen. Röviden szeretném azt is elmondani, hogy nagyon aktuális ez a kérdés, hogyha arra gondolunk, hogy a svéd elnökség előkészítette az úgynevezett stokholmi programot, amely a szabadságról, biztonságról és az igazságosságról szól. Ez pedig szorosan összefügg azzal, hogy vigyáznunk kell az állampolgárainkra, hogy vigyáznunk kell a nőkre, és megakadályozzuk az erőszakot. Arról van szó, hogy igazságosság legyen, és az állampolgároknak jogai legyenek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó, és örülök annak, hogy a képviselők, a kollégák ezt a kezdeményezést megtették, hogy legyen szóbeli kérdés és legyen állásfoglalás erről a nagyon fontos területről. De most megadom a szót önöknek. Először Matéra asszony, és utána Garcia Pérez asszony kap szót. Sí, eh, buonasera. Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni a késésemért, de sajnos nagyon fontos napon volt ma a Költségvetési Bizottságon belül. Tehát még egyszer elnézést kérek. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, hogy elfogadta a két módosítómat, mert számomra nagyon fontos itt felszólalni, mint az EPP árnyék jelentéstevője és nagyon fontos ezt a kérdést, szóbeli kérdést a bizottsághoz intézni, mert ez egy fontos európai téma, a nők elleni erőszakról van szó. Ugye én azt javasoltam, hogy eh, hogy az eredeti szövegen módosítsunk, nevezetesen abban a részben, amikor is egy magas szintű kerekasztal beszélgetést említ a szöveg. Én egy speciális konferenciát szeretnék, és mindenképpen ki kell hagyni az időbeni utalást. Természetesen azt is meg kell határozni, hogy ezen a konferencián kik vehetnek részt politikai intézmények képviselői, vagy a civil társadalom képviselői, szociális szervezetek képviselői, és így tovább. Ezen túl azt hiszem, hogy emlékeztetni kell arra is, hogy mi is a célja ennek a folyamatnak. Azt hiszem, hogy az lenne, hogy sokkal koherensebb politikát szülessenek a nők elleni erőszak területén. Éppen ezért még egyszer köszönöm szépen, elnök asszony, hogy elfogadta a módosításokat, és még egyszer elnézést kérek a késésért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom az itt elhangzottakat, és csatlakozom az előttem szólóhoz. Nagyon fontos, hogy a parlament foglalkozzon ezzel a kérdéssel, a nők elleni erőszak kérdésével, hiszen aktívnak kell lennünk minden területen, politikailag, politikailag is fel kell lépni ezen tettek ellen. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezt a szóbeli kérdést és ezt az állásfoglalási indítványt támogassuk. Fontos, hogy az egész parlament, parlament támogassa, széles körű támogatás kell ehhez. Nem tudom, hogy van-e még idő módosítást benyújtani a szóbeli kérdéshez. Én olvastam, azt olvastam, hogy egyetlen tagállam sem tudta még ezt a problémát megoldani. De azt gondolom, hogy megoldást kell találnunk mindenképpen, és ehhez fel kell ismerni azt, hogy ez fel kell ismerni ezt a problémát. Ezzel egy időben nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezek a legislatív eszközök rendkívül fontosak. Lehet, hogy rövid távon sikerült még nem, nem sikerült még elérni a célt, nem sikerült az erőszakot teljes mezőben megszüntetni. De azért vannak olyan célok, amelyekben E, e, például a megelőzés, a tudatosítás, a képzés, ezek olyan célok, amelyekben e, próbálunk egy kicsit már azért közelebb jutni a célhoz, sőt, már közelebb jutottunk a célhoz, de ezek nem annyira láthatóak. És lehet, hogy a hatásuk még nem annyira kézzelfogható, de mindenképpen rendkívül fontos. Itt már történnek bizonyos lépések, rendkívül hatékonyak ezek és ezt is figyelembe kell venni. Talán ezt a mondatot emiatt jó lenne törölni. Nem elég, hogy a valóságnak tudatában legyünk, ez azt jelenti, hogy határtőket kell meghatározni, és bizalommal kell fellépni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Garcia Perez asszonynak. Én is szeretnék hozzáfűzni valamit ehhez a két kérdéshez, két anyaghoz, ami ezt az ezt a tagállamot, ezt a mondatot illeti, hogy a tagállamok eddig mennyire voltak sikeresek. Nos, véleményem szerint, és sok kollega véleménye szerint, nem szükséges ezt a szóbeli kérdésben, ezt a mondatot mindenképpen benne eh, belevenni, ki is hagyhatjuk. Jó lenne, hogyha nem vezetne ez félreértéshez. Szinger asszony, és aztán Koszt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a téma rendkívül fontos, és tudom, hogy nagyon szenvedélyesen foglalkozik ön is ezzel a témával. Én eh, köszönetet szeretnék ezért mondani. Én eh, támogatom azt, hogy a tagállamok nemzeti cselekvési terveket dolgozzanak ki. Tiszteletben e, tartva e, ennek az intézetnek az mandátumát, jó lenne, hogyha megszervezhetnénk a nők elleni erőszak európai évét, úgyhogy az én támogatásomra számíthat e, elnök asszony. Köszönöm. Costa asszony. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, hogy ezt a nagyon fontos kérdést lehetővé tette. Ez egy szóbeli kérdés a bizottsághoz, és reméljük, hogy a plenáris ülésen is visszatérünk majd a kérdésre, és lesz eredménye a kérdésnek, ugyanis nagyon sok e- európai nő vár tőlünk választ erre a kérdésre. Szeretnék egy kis korrekcióra felhívni a figyelmet, hogy amikor azt mondjuk, hogy a nők elleni erőszak nem csak közegészségügyi kérdés, hanem egyenlőségi kérdés is, és a személy méltóságának is kérdése. Én azt hiszem, hogy itt nem csak egyenlőségi vagy egyenlőtlenségi kérdésről van szó, hanem a méltóság kérdéséről is. Éppen ezért lenne egy kis javaslatom, ha bár ön már részben válaszolt erre a kérdésre, nevezetesen, hogy pontosítani kellene a szöveget, és lenne egy fontos téma még, amelyet nem tanulmányoztunk eléggé mindidáig, nevezetesen, hogy mit is lehet tenni az erőszak ellen. Ugye azt látjuk, hogy sok esetben a nőket nagyon vulgáris, közönséges módon mutatja be a média az új irányelv a határokon átnyúló televíziózásról is szól erről, és nem veszik figyelembe, nem alkalmazzák ezen irányelv megfelelő rendelkezéseit. Köszönöm. A álláspontokat köszönöm a részvételt, egy megjegyzésem lenne Koszta asszonyhoz. Osztom azt a nézetet, hogy lényeges az, hogy ezt is bevegyük a állás foglalásban. viszont ez nincs benne a szóbeli kérdésben. A szóbeli kérdést korlátoznunk kellett, hogy a, az állásfoglalásba annál több férjen bele. Remélem, hogy a kollégák is úgy gondolják, hogy ez jó így, hogy ezt a nézetet is bevigyük. Most akkor határozzunk a szóbeli kérdésről. Akkor szeretném megkérdezni, hogy a képviselők elfogadják-e a szóbeli kérdést, amelyet előterjesztettünk, a szóbeli módosítással, amelyet Garcia Perez asszonytól kaptunk, tehát akkor ezt a mondatot kivennénk, hogy a tagállamok mennyire sikeresek. Tehát nincsen eh, senkinek eh, kifogása, akkor szavazás nélkül is határozunk, egyhangúan elle fogadjuk a szóbeli kérdéseket. Szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt ezen. Bauer asszony még szót kér. Elnézést kérek tudatában vagyok, hogy későn szólok, teljes mértékben javaslom azt, hogy ezt a mondatot kihúzzuk, tehát, hogy a sikerről szóló mondatot, tehát lehetne esetleg pozitívabb formában meghatározni. Tehát, hogy mivel európai probléma, közös fellépése van szükség, tehát esetleg valami ilyesmit bevehetnénk de támogatom azt is, hogy bevegyük a szövegbe az emberi méltóságot, vagy a nők méltóságát. Úgy tűnik, hogy szükséges ezt megemlíteni, hiszen eh, nem csak valami ellen küzdünk, tehát ez egy apró megjegyzés. Köszönöm, Barasszony, Ismét szeretném elmondani, hogy a méltóságról van szó, és ez benne van az állásfoglalás szövegében, tehát arról folytathatjuk majd a vitát. Tehát az állásfoglalásról minden eh, ki benyújthat eh, módosítókat, és egy sokkal mélyebbre nyúló vitát is folytatunk erről. A szóbeli kérdés esetében ma kell határoznunk, és úgy vettem észre, hogy megegyezhetünk abban, hogy a szóbeli kérdéseket mm, jóvá hagyjuk a javasolt módosítókkal, és most igazam van? Elfogadtuk? Elfogadtuk? Ha igen, akkor szeretném mindenkinek megköszönni, hogy itt volt a kollégáknak, a titkárságnak, hiszen nagyon érdekes délutánban volt részünk, Holnap határozunk eh, a szakértőkről. Tehát köszönöm szépen a részvételt, holnap találkozunk, és eh, szeretném megköszönni a